Bon après-midi, collègues. Kedves kollégák, mindenkinek kellemes délután kívánok Pibász úrnak is, és üdvözöljük itt az Európai Parlamentben. Mindenkinek 2010-re nagyon boldog új évet kívánok, sikerekben gazdag új évet. Mindenki tudja, hogy miért jött, gyűltünk ma itt össze. Pibász úr meghallgatásán vagyunk itt. A fejlesztési együttműködésért felelős szakbizottság fogja most meghallgatni a kinevezett fejlesztésért felelős biztost, és az Európai Parlament, ahogyan az a szabályzatból is kiderül, meghallgatja a az európai biztosokat a személyes felkészültségükről, illetve európai elkötelezettségükről. Ezen kívül kommunikációs készségeiket is szeretnénk meghallgatni, és mindenkinek, mindenki tudja azt, hogy a kérdéseket elküldtük, és ebbe írásba választ is adtak a kijelölt biztosok, ez benne van mindenkinek a dossziéjában. Úgyhogy most röviden szeretnék emlékeztetni arra, hogy hogyan fogjuk lefolytatni a mai ülésünket. Röviden először a prioritásokról esik szó a különböző a frakciók részéről, a fejlesztés területére vonatkozó prioritásokról, és azután a kinevezett biztos egy 10 perces expozéban fogja bemutatni prioritásait, azután körülbelül 40, 245 kérdést fogunk feltenni, és ezután nyílt vitát fogunk folytatni, a frakciók részéről fognak kérdések érkezni. Minden kérdés 45 másodpercig tarthat, és 1 perc 45 másodpercig tarthat a válasz, és 30 másodperc lehet a kiegészítő kérdés, és erre egy végső kiegészítő válaszként még 30 másodpercet adunk. Tehát a kérdés feltevés valóban csak 45 másodpercig terjedhet, és minél rövidebbek lesznek a kérdések, annál kimerítőbb választ fog tudni adni a biztos és a, kérd, a fel, illetve a kiegészítő kérdések nem vonatkozhatnak más témára, csak arra, amit válaszában megjelölt a biztos. Úgyhogy nem fogjuk megengedni azokat a kérdéseket feltenni, illetve félbe fogjuk szakítani a felszólalókat, hogyha a kérdések nem felelnek meg ennek a kritériumnak. A koordinátorok a számunkra fontos kérdéseket megjelölték, és szeretném kérni, hogy a biztos úr is röviden válaszoljon. A felszólalási idők szempontjából először a DEVE szakbizottság állandó tagjainak adunk prioritást, és azután a póttagoknak. bizonyos kérdésekre a biztos, hogyha nem megfelelőképpen vagy nem kielégítő választ ad, akkor a frakcióvezetők ezt jelezhetik. Szeretnék informálni mindenkit arról, hogy az AFET szakbizottság, illetve a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottság, valamint az AKC EU parlamenti közgyűlés és a pánafrikai közgyűlés is, illetve ezeknek a szakbizottságoknak a résztvevői is itt vannak most a mai meghallgatásunkon, és a végén lehetőséget nyújtunk a biztosnak arra, hogy válaszoljon, illetve hogy összefoglalja végül az elhangzottakat. Mindenki anyanyelvén szólalhat fel, de figyelembe kell venni a tolmácsolás sajátosságai, tehát nem szabad túl gyorsan beszélni. Szeretnék emlékeztetni arra is, hogy a mai vitánkat az Európai Parlament weboldalán is meg lehet hallgatni, és ez a videó felvétel továbbra is rajta marad a későbbiekben is a parlament honlapján. És most pedig meg is kezdhetjük az ülésünket, és először a frakcióvezetőknek adom meg a szót. Gay Mitchell kapja meg először a szót másfél percre. President. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak nagyon rövid az időm, úgyhogy lényegre térnék. Jó napot kívánok, Vibágz Zúr. Először is el szeretném mondani, hogy eléggé meglepett, hogy válaszában nem említette egyáltalán az oktatási, illetve egészségügyi kiadások tekintetében, illetve a vizsgálat tekintetében kapcsolatos válaszában nem említett meg konkrétumokat, csak nagyon általánosan beszélt. Illetve azt szeretném elmondani, hogy úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az Európai Unió a polgárokhoz forduljon. Hát hol voltak a polgárok, elmentek a nagy rockkoncertekre, és hogyha vezető szerepet adunk az embereknek a magánágazatban, azt mindenki nagyon üdvözli, de nekünk kell most vezető szerepet vállalnunk. Mindannyian ismerjük az adatokat, 11 millió gyermek hal meg évente, az EU a legnagyobb donor a világon, úgyhogy ezt ne felejtsük el és azt is úgy gondolom, illetve a néppárt szenvedélyesen hisz abban, hogy egy etikus fejlesztési politikát kell kialakítanunk, amely az emberi lény méltóságát helyezi középpontban. És azt is szeretném kérni, hogy a föld tulajdonlással kapcsolatos álláspontunkat vegye figyelembe, ugyanis ez hozzásegíthet ahhoz, hogy az embereket megszabadítsa a szegénységtől. Köszönöm szépen. Monsieur Berman, vous avez la parole. Berman úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Üdvözlöm Pibász urat is. A frakcióm nevében ki tudom mondani azt, hogy nagyon fontos volt számunkra mindig is a fejlesztési terület, a fejlesztési portfólió, és Európai Unióként azt hiszem, hogy nekünk a finanszírozás terén példát kell mutatnunk. A szegénység elleni küzdelem nem csak azt jelenti, hogy szociális jogokat akarunk biztosítani, vagy a gyermekhalandóságot akarjuk megszüntetni, hanem a gazdaság fellendítéséért is harcolnunk kell. Úgyhogy nekünk, a mi frakciónknak az a célja, hogy a finanszírozás területén nagy lendületet kapjon az Európai Uniós fejlesztés, és az új mikrofinanszírozási rendszer hatékonyabb bevezetését megvalósítsuk. Azt szeretnénk, hogy koherens legyen az Európai Uniós politika ezen a területen, és nem csak Európai Uniós szakzsargon ömlengéseket akarunk hallani. Kolumbia kapcsán azt tudom elmondani, hogy egészen addig, amíg a szakszervezeti vezetők ellen eljárások folynak, addig nem lehet velük leülni tárgyaló asztalhoz. Azt hiszem, hogy önnek nagyon jó tapasztalatai vannak, és a válaszok szempontjából is nagyon érdekes dolgokat olvashattunk, de a kisebbségi jogok, illetve az emberi jogok területéről nem sokat olvashattunk. És itt megszakítják a felszólalót. Görenc úré a szó. Köszönöm szépen. Amikor Bibász úr látják, azt hiszem, hogy az egyik legnemesebb célért fog harcolni a munkája során. A személyes jogok, az emberi jogok, a nők emancipációja területén fog harcolni, tehát igazi célok érdekében fog tevékenykedni. Úgyhogy nagyon remélem, hogy nem fog meghajolni a többi biztos előtt. Azt várjuk öntől, hogy ne a többi biztos után kullogjon, hanem inkább a szegénység elleni harcban vezető szerepet töltsön be, hiszen ez egy olyan politika, amely nagyon fontos célt képvisel, és más politikák kapcsolódjanak inkább ehhez a politikához, és ne fordítva. Ugye most gazdasági, banki válságot élünk meg, klímaválság is van, és azt hiszem, hogy ezek a különböző válságok egymással összefüggenek. Úgyhogy itt nagyon fontos az, hogy partnereket épít, partnerségi kapcsolatokat építsünk ki a nem kormányzati szervekkel egyaránt, és azt hiszem, hogy az ön munkája nagyon sok kockázattal jár majd. Úgyhogy azt a kérdést szeretném feltenni, hogy hogyan kíván ön itt az Európai Parlament szakbizottságaival együttműködni ezen a nehéz területen. Köszönöm szépen, Sargentini asszony következik. Köszönöm. Biztos úr, ön egy többszörös válság időszakában érkezett ide, klímaválság, energiaválság, élelmiszerválság sújtotta a világot, és még inkább a fejlődő világot. Úgyhogy azt hiszem, hogy most egy igazi politikai váltásra van szükség, hogy a világ déli féltekén valódi változások következzenek be. Fontos tehát a kereskedelem, valamint a kereskedelem támogatása, az adóparadicsomok elleni harc, és a mezőgazdaságot prioritássá kell tenni. Az ön feladata nem csak annyi, hogy a hivatalos fejlesztési célokat kövesse, hanem igazából a Lisszaboni szerződésnek azt a cikkét kell betartassa, miszerint az Európai Uniónak meg kell tartania a legfontosabb céljait, főként a szegénység megszüntetését. Éppen ezért a külpolitikai, az energiapolitikai, humanitárius segély, illetve energiapolitikai kollégáival együttműködve kell, hogy biztosítsa azt, hogy Ashton kollégájával kiharcolja azt, hogy a fejlesztés legyen valóban a legfontosabb, és az Európai Unió ebben élharcossá váljon. Elnök, Tenok úr a szó. President, Mr. Elnök asszony, biztos jelölt úr, az ECR frakció egy új frakció a parlamentben, és a fő prioritásunk az az, hogy olyan politikákat támogassunk, amelyek csökkentik a szegénységet, illetve hogy a maximális értéket képviseljük az adófizetők szempontjából. Ön említette az emberi méltóság fontosságát. Emlékeztetnék arra, hogy azokra az országokra kell összpontosítanunk, ahol a szegény embereknek elég hatalmat tudnak adni azért, hogy változásokat eszközöljenek ki, ne csak a kormányokat támogassuk. Itt a kereskedelemre gondolok, a szabad kereskedelemre, ugyanis ez járulhat hozzá igazán ahhoz, hogy a szegénységet megszüntessük, illetve az ECR-t nagyon foglalkoztatja a konfliktusok megelőzése teljesen mindegy, hogy mennyi segítséget nyújtunk egy országnak, hogyha már konfliktus alakult ki, sokkal nehezebb ott a dolgunk. Nagy szükség van olyan segítségnyújtásra, amely sokkal összpontosítottabb, fókuszáltabb. Az ECR szempontjából pedig azt mondanám, hogy a nyilvános a köztámogatás fenntartása, segítségnyújtás formájában fontos eredményeket kell hozzon, illetve elszámoltathatóság szükséges és teljes átláthatóság, hiszen tartozunk en az EU adófizetőknek annak érdekében, hogy lássák, hogy kemény munkával megszerzett pénzüket okosan költjük el. just lost, excuse me. Uh, the, <clears throat> la parole est pour Madame Zimmer. Zimmer asszony a szó. A GUE részéről. Köszönöm szépen. Bibax úr, a baloldali frakcióként azt várjuk öntől, hogy biztosként konkrét erőfeszítéseket tegyen, intézkedéscsomagokat dolgozzon ki, hogy a milléniumi fejlesztési célok 2015-ig megvalósulhassanak. Válaszában csak nagyon homályos választ adott erre, és azt hangsúlyozta csupán, hogy az ön hivatali ideje egybeesik az ezzel kapcsolatos ENSZ konferenciával. Nekünk itt éllovas szerepet kell játszanunk, és küzdeni azért most Kopenhága után, hogy a klímaváltozás elleni harc folytatódjon, és ezt összekapcsoljuk a szegénység és a szociális kirekesztés elleni harccal. Ez nagyon fontos a mi frakciónk úgy gondolja, hogy a fejlesztési politika nagyon komoly értéket kell, hogy képviseljen, önálló értéket az uniós politikák között, ezt kellene önnek megvalósítania. Azt várjuk, hogy a tagállamok azon próbálkozásainak mondjon ellent, hogy a fejlesztés politika az alacsonyabb rendű, mint az egyes tagállamok gazdaságpolitikája. Azt is várjuk, hogy biztosként a kotonói tárgyalásokkal kapcsolatosan mindenek előtt a közberuházások kérdésével foglalkozon és támogassa azt. La parole est à Madame Saint... Most pedig Szentler asszonyé a szó az őszédétől. Hello. Um, I've looking through your... Um... Megnéztem az életrajzát, és láttam, hogy egy olyan karriert futott be, amely kezdődött a kommunista pártnál, és utána itt csúcsosodott ki az Európai Unióban. Azt is láttam, hogy támogatja a nukleáris energiát, és megerősíteni, hogy ő próbálja támogatni azon, azon tagállamok törekvéseit, akik ezt szorgalmazzák, és Tenök úrra és az egyéb kérdésekkel kapcsolatosan mindezt tiszteletben tartva kérdezem, hogy ezt hogyan próbálja érvényesíteni, illetve támogatja-e az atomenergiát nem EU tagállamokban is. Hogyan látja az ön szerepét a kollégákkal, és hogyan nézett ez ki a múltban, és tudna ezekkel a kérdésekkel kapcsolatosan szólni néhány szót? Nous allons maintenant akkor most meg is fogjuk hallgatni a kinevezett biztost az első felvezető expozéjával. Kedves hölgyeim és uraim, tisztelt bizottsági tagok! Nagyon nagy megtiszteltetés számomra az, hogy a mai napon itt lehetek, és elmondhatom, mik a céljaim kinevezett biztosként, a fejlesztésért felelős biztosként. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra ez a megbizatás, és tudom azt is, hogy óriási kihívások vannak, egyre több kihívás, egyre nagyobb kihívásokkal kell megküzdenünk, ugyanis a legutóbbi időben óriási válságokkal küzdködött a világ, és ezek megmutatták azt is, hogy ezek egymástól függenek ezek a váltástól, válságok, úgyhogy nekünk is erre meghatározó választ kell adnunk a, fi, a szegénység, aki úgy gondolja, hogy a szegénység nem probléma ma már, az nagyon rossz úton jár, ugyanis a harmadik világnak meg kell adnunk azokat a lehetőségeket, hogy a globalizációban rejlő lehetőségeket ki tudják aknázni. És pontosan ez az én célom, hogy ezt megvalósítsam a fejlesztési politikában. Tehát a következő öt év véleményem szerint az Európai Unió fejlesztési politikájában kulcsfontosságú fordulópont időszaka lesz, hiszen most főképviselőnk is van, és az Európai Unió egy saját külszolgálatot hozott létre, tehát fel kell ezeket használni a világon arra, hogy igazi lehetőségeket nyújtsunk és a fejlesztési politikánk ne legyen széttöredezett a jövőben. Ugyanakkor világosan azt kell mondanunk, hogy ki kell mondanunk, hogy mi is a mi fejlesztési politikánk. Ez pedig a szegénység megszüntetése a világ fejlődő régióiban. Ki kell tudjuk használni azokat a szinergiákat, illetve hatékonyságokat, amelyek ezekből az új berendezkedésekből adódnak, és azt kell megvalósítanunk, hogy a fejlesztési politikánk az Európai Unió szolgálatába álljon politikai szempontból is. Ez nem csak az Európai Unió számára fontos, hanem éppen annyira a partnereink számára is a fejlődő világban. Nagyon fontos ez, hogy ezért, hogy megőrizzük hitelességünket. Ezt Bározó elnök úr világosan kimondta, és abban a levélben olvashattam ezt, amely az én kinevezésemről szól. Azt szeretnénk, hogy azt szeretné ő tehát, hogyha az Európai Unió élharcosa lenne a fejlesztésnek a világban. A következő öt év azért is lesz fordulópont, mert továbbra is segítenünk kell a fejlődő világot, akkor, amikor ugyanakkor óriási válságokkal küzdködünk. Úgyhogy azt hiszem, hogy összpontosítanunk kell arra, hogy gyorsabb, jobb és több segítséget tudjunk nyújtani. És azt hiszem, hogy ezek a legfontosabb prioritások. El is fogom mondani, hogy mikre gondolok pontosan. Először is a millennium új fejlesztési célokat kell megvalósítanunk, ugyanis már csak 5 évünk van arra, hogy 2015-re a milléniumi fejlesztési célok felülvizsgálati időszakára ezeket megvalósítsuk. Tudjuk, hogy nagyon, nehéz, nagyon nagyok a nehézségek, de azért vannak kecsegtető képek is. De persze nem szabad, hogy önhittek legyünk, önelégültek legyünk, sőt, azt hiszem, hogy Ázsiában, Latin Amerikában és a Karib-tengeri térségben, illetve néhány afrikai országban is történt valamiféle előrelépés, de mégiscsak a Szaharán túli Afrika nagyon lemaradt, főként az energia, élelmiszer, gazdaság és pénzügyi válság tekintetében mondhatjuk el ezt. Úgyhogy a második legfontosabb célom az lesz, hogy biztosítsuk azt, hogy meg, megőrizzük a ígéreteinket. Ugye néhány tagállam szeretné csökkenteni a hivatalos fejlesztési budgeteket azért, mert válságidőszakot élünk. Valóban ö, tudjuk azt, hogy létezik ez a válság, de hogyha nem tartjuk be a szavunkat a fejlődő világgal kapcsolatban, akkor ők sem fogják ö, komolyan venni ezeket a kötelezettségeiket. Úgyhogy a tagállamokat mindenképpen arra fogom ösztönözni, hogy a megtett ígéreteiket tartsák be. Ugyanis ez azt hiszem, hogy az egyik legalapvetőbb érdekünk. És nem fogok hezitálni akkor, amikor olyan tagállamok megnevezéséről lesz szó, amelyek nem hajlandóak betartani megtett ígéreteiket. Nagyon fontos az is, hogy a, az együttműködési programjaink a az igazi problémákra adjanak választ, amelyeket, amelyiket partnereink megélnek. Ugyanakkor konszenzusra van szükség az Európai Unión belül is a fejlesztési politikával kapcsolatban. 27 tagállam, 27 donort jelent egyben, és nem szabad, hogy ezek egymásra épüljenek, hanem inkább egyfajta közös európai megközelítése van szükség igazi partnerségek kiépítése érdekében. Ugyanakkor a nemzetközi szervezetekkel továbbra is együtt fogunk működni, és ezt akkor fogjuk megtenni, hogyha ők az Európai Unió adófizető polgárai számára nagyobb láthatóságot biztosítanak, és hogyha valóban átlátható az ő munkájuk is. Nagyon sok tanulmány megmutatta a közelmúltban, hogy akár 9 milliárd eurót is tudnánk vagy ennyivel többet tudnánk nyújtani, akkor, hogyha hatékonyabban összefoglalnánk a fejlesztési politikáinkat. Az elszámoltathatóság, illetve a hitelesség nem csak az adófizetők tekintetében fontos, hanem a világonban a partnereink felé is fontos kérdés ez. De ugyanakkor a hatékonyság partnereink számára nagyon fontos, hiszen nem szabad kihasználni azokat a természeti erőforrásokat, amelyek a jövő nemzedékek életét kockáztatják. A jövő szempontjából a fejlesztés, a munkahelyek teremtésére kell, hogy irányuljon. Ez nem csak az Európai Unióban van így, ugyanennyire releváns kérdés ez a fejlődő világban is. Úgy tűnik, hogy a következő bizottság időszaka alatt azt kell megerősítenünk, hogy a pénzügyi segítségeink minél inkább tudják szolgálni a hosszú távú gazdasági fejlődést. Nagyon fontos számomra a fejlesztési politikák koherenciája is, ez is prioritás számomra, már pedig ehhez az szükséges, hogy a gazdaság, a mezőgazdaság vagy a halászati politika is közreműködjön ebben a fejlesztési politikában, és hatod sorban pedig az Európai Unió polgárait szeretném, hogyha büszkeség töltené el azzal kapcsolatban, hogy az Európai Unió milyen sokat tesz a fejlődő világban. Mi, mi vagyunk azok, akik 60%-át adjuk a világ fejlesztési segélyeinek, noha a világ GDP-ének csak 22%-át adjuk. És hát bizony, ez azt mutatja, hogy mi az értékek mentén tevékenykedünk, az emberi jogok biztosítása, a szolidaritás, a demokrácia, az egészségért, illetve a, az oktatáshoz való jogokért való harc. Ezekből nem fogunk leadni, és azért is tevékenykedünk a fejlesztési politikában, hogy a szegénységet lecsökkentsük, és ez nagyon nagy erősségünk. Ezen kívül még fontos az is, hogy összpontosítsunk az alapvető emberi jogokra, főként a nők jogaira, hiszen ez az európai fejlesztési politika részét kell, hogy képezze. Nagyon fontos az, hogy az általunk biztosított segélyek ne a szegénység menedzsmentjét, hanem az abból való kilábalást segítség, hiszen Nem lehet az emberek ellenében fejlesztési politikát végezni semmilyen országban, és ezt nem szabad, hogy elnézzük. Természetesen nagyon sok dolgot elmondhatnék még, rengeteg prioritásom van még, ilyen például az éghajlatváltozás, és szeretném a fejlődő világot nem, azt szeretném, hogyha a fejlődő világot magunk mellé tudnánk állítani ebben a, ezen a területen, és aztán a civil szervezetekkel való együttműködés is prioritásaim közé sorolandó. De a legfontosabb talán az, hogy az Európai Unió a világ szegénysége ellen vegye fel a harcot. Nagyon fontos számomra az is, hogy az Európai Bizottság és az Európai Parlament együttműködjenek a fejlesztési politikában, a különböző politikák kidolgozási fázisában, épp úgy, mint a politikák megvalósításában, és remélem, hogy az önök szakbizottságának tagjaira számíthatok ebben az együttműködésben. Azt hiszem, hogy semmit nem kell, hogy a személyemmel kapcsolatban rejtegessek, hiszen a múltam tiszta, és azt hiszem, hogy a hazám függetlenségért való harcban, azért én is kivettem a részemet, hozzátettem valamennyit, és azt hiszem, hogy mindenki ismeri a múltamat, mindenki ismeri a személyemmel kapcsolatos kérdéseket, nincsenek csontvázak, amelyek kiesnének a szekrényemből. Köszönöm. We now have our first Catch the Eye session. Akkor most az első Catch the Eye következik, amely a 5 mm, percig fog tartani, és amely a fejlesztési politika finanszírozására vonatkozik. Harlem Desiri a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kinevezett biztosnak is az első válaszait, és köszönöm szépen azt is, hogy olyan tisztázta az ön múltjával kapcsolatban felmerült kérdéseket is, de mm, mi ismerjük ön, önt jól. Ön arról is beszélt, hogy mennyire fontosnak tartja azt, hogy a fejlődő világba irányított klímaváltozási politikai segélyek ne a többi fejlesztési segély ellenébe menjenek. Ugye itt egy új mechanizmus épül be, Elnök, sajnos félbe kell szakítanom önt. Túl hosszú volt. Morgantini asszony a szó. Az kapcsolatos finanszírozásról kérdezném, hogy ez a finanszírozás milyen többletértéket jelent? Hogyan tudja biztosítani, hogy az EU-nak az ebből kivett része teljesen új kiegészítő jellegű lesz annak érdekében, hogy a célokat megvalósítsák? <coughs> Monsieur le, euh, monsieur le commissaire vous avez la parole. Most visszaadom a szót a biztosnak. Igen. A kérdésekre szeretnék válaszolni. Igen, természetesen. Ugye 0,7%-ot határoztunk meg 2015-re fejlesztési támogatásként. Ezt be kell, hogy tartanunk. Ehhez még hozzájárul, vagy hozzájön a klímaváltozási fejlesztési támogatás, ugyanis ez nem ugyanaz a fajta feladat. A klímaváltozás, az éghajlatváltozás és a szegénység között persze vannak összefüggések, de azért a kettőt mégse lehet egy kalap alá venni. A többi kérdéssel kapcsolatban pedig azt tudom elmondani, hogy igen, úgy gondolom, hogy 0,7-ről beszéltünk, 2010-et írunk most, ezt 2015-re ígértük meg. Nem szabad, hogy a szint alá csökkenjen a megígért fejlesztési támogatási összeg. Hónasszonyi a szó. It's good to hear. Köszönöm szépen, nagy örömmel hallom azt, hogy az éghajlatváltozásra fordított összeg kiegészítő jellegű, de úgy gondolja-e, hogy a bizottság számításai pontosak? Valóban úgy gondolja, hogy figyelembe kell -e vennünk azt, hogy a fejlődő országoknak több pénzre van szükségük, és mi pedig itt Európában azt látjuk, hogy az energiahatékonyság szempontjából különösen fontos a finanszírozás, és vajon a fejlődő országok tudják -e ezt finanszírozni maguk. Görensz úr. Igen, ami a székhajlatváltozással kapcsolatos támogatásokat illeti, az Európai Unió nagyon ambivalens ezzel a kérdéssel kapcsolatban, és vannak, akik Harlem Desir véleményét képviseli, mások pedig ennek az ellenkezőjét mondják, és nagyon sok tagállam az Európai Unióban ennek az ellenkezője mellett kardoskodik. Úgyhogy ezt a fajta kakofóniát ki kellene kerülni. Remélem, hogy erre képes lesz a biztos. Elnök Keller asszony az utolsó kérdés. Köszönöm szépen, teljesen egyetértek ezzel. A tagállamok azt mondják, hogy az éghajlatváltozás elleni harcra oda eszközöket fognak fordítani. Mit tudunk tenni, hogy ezt megakadályozzuk? Köszönöm. Biz, öné a szó, biztos úr. Nos, azt gondolom, hogy azt, amit megígértünk, azt be kell tartani az éghajlatváltozás elleni harccal kapcsolatban több pénzre van szükségünk, de hát most csak 2000 10-től 13-ig irányoztuk ezt elő, ez egy nagyon ambiciózus terv, reméljük, hogy sikerül teljesíteni nagy kihívás ami pedig a 2020-as célkütűzéseket illeti, arra bizony sok pénz kell, és én itt ezt nem tudom megígérni, de nagyon fontos, hogy konkrét projekteket valósítsunk meg, mindenféle erőfeszítést meg kell tenni ennek érdekében. Ami pedig a Görönsz úr kérdését illeti. Úgy gondolom, hogy a kopenhágai konferencia során nagyon keményen dolgoztunk, és ott is kimondtuk azt, hogy Kopenhága számunkra nem elégséges, de azért mégiscsak ott meg tudtuk mutatni, hogy milyen erősek vagyunk, főként amikor felkészültünk a konferenciára, és most azt kell bebizonyítanunk, hogy folytatnunk kell ezt az utat, és az ambícióinkat teljes mértékben meg kell valósítanunk az éghajlatváltozással kapcsolatban. Ami pedig Keller asszony kérdését illeti. Nagyon világos, hogy az állam és kormányfők decemberben megerősítették, hogy betartják ígéretüket, amely a kötelezettségvállalásaikat illeti, ugyanis ezek az országok olyan válságot élnek meg. Soha nem mondták azt, hogy az éghajlatváltozással kapcsolatos finanszírozást az ODA-ból fogják finanszírozni. Azt hiszem, hogy valóban a tagállamokat arra kell biztatni, hogy tartsák be ígéreteiket, tehát két különböző ígéretet tettek, volt egyszer az éghajlatváltozással kapcsolatos finanszírozás elnök félbeszakítja, elnézést kérlek folytatnunk kell, most pedig akkor 3 perc 30 másodperces kérdések következnek, Kacmarek úr fogja először megkapni a szót, 45 másodpercet kap, parancsoljon. Mam pytanie dotyczące Köszönöm szépen, biztos jelölt úr. Nekem is van egy kérdésem, mégpedig a DCI-vel kapcsolatban. A jelenlegi intézményi reform a Lisszaboni szerződéssel kapcsolatban lehetővé teszi, hogy nagyon egyszerű rendszer dolgozunk ki arra, hogy a fejlesztési pénzeszközöket kapjuk és elköltsük. De ezt hogyan lehet jelenleg megvalósítani a bizottságon belül a külügyi szolgálat segítségével? Meg fogják-e így kettőzni az erőfeszítéseket? Össze lehet-e vonni a kettőt? annak érdekében, hogy a különböző országok <laughs> ne kapjanak különböző elbánást, és ha nincsen pedig ilyen kockázat, hogyan lehetne ezt koordinálni annak érdekében, hogy valamennyi kedvezményezettet ugyanúgy, valamennyi kedvezményezete ugyanúgy bánjanak el, most pedig a biztos jelölt kap szót, 45 másodperc. Azt hiszem, hogy a hivatal, illetve a főképviselő posztjának létrehozása lehetővé teszi az Európai Unió számára, hogy egységes hangot képviseljen. És azt hiszem, hogy ez a fejlesztési politikát egyértelműen közösségi kompetenciába helyezi, én magam pedig felelős biztosként erre fogok törekedni, hogy valamennyi hivatalban ezeket a programokat megvalósítsák. Én az fejlesztés együttműködésért felelek, az értékelést fogom figyelemmel kísérni, javaslatokat fogok tenni ezzel kapcsolatban, és hogyha figyelembe veszük a jelenlegi helyzetet, tehát, hogy vannak olyan források, amelyeket szeretnénk a költségvetésbe belehelyezni, ezekkel kapcsolatos programozás is az én hatáskörömbe tartozik. Természetesen a fejlesztési politikai célokat mindig igyekszem megvédeni. Jelenlegi intézményi struktúrát természetesen még tovább lehet fejleszteni, de úgy gondolom, hogy a fejlesztési politika az egyik fő politikája az Európai Uniónak, és az Európai Parlament pedig nagyon jól tudja, hogy az önök véleményre mennyire adunk. Köszönöm, most pedig akkor kísérő kérdés nem lesz, mondja az elnök. Az elnök mikrofonja kikapcsolódott, úgyhogy nem hallottuk a továbbiakat. Mr. Piebalgs, poverty often stems from gross violations of the rights of... A szegénység sokszor azzal párosul, illetve arra vezethető vissza, hogy a korrupció a háttérben. Mi az ön álláspontja a segítségnyújtás feltételeivel kapcsolatosan? hogyan tud például nyomást gyakorolni Eritreára, a, hogy mindaddig, amíg nem javít az emberi jogi helyzeten, nem kaphat segítséget. Önné a szó. Azt gondolom, hogy sok javulás figyelhető meg az Európai Unióban a fejlesztési segélyek története során. A kotonói szerződésben, egyezményben kettő olyan cikk van, amely ezzel foglalkozik. Először is a politikai feltételekkel kapcsolatban, a 96-os cikk pedig az emberi jogok megsértésével kapcsolatos. A feltételek meghatározása segítséggel kapcsolatosan úgy gondolom, hogy hogyha ezt változtatjuk, az kontraproduktív lehet. Mi előkészítjük a segítséget, és politikai konzultációkhoz kötjük, és megmutatjuk, hogy mit várunk el, és hogyha az adott ország ezt elfogadja, és kész elfogadni azt, hogy ez megvalósul oly módon, hogy nem sérti a demokráciát, emberi jogokat, ugyanis ez szerepel a 96. cikkben. Tehát össze, nem lenne bölcs dolog konkrétan összekapcsolni, direkt módon összekapcsolni a kettőt. Azt gondolom, hogy itt független országokról van szó és ez nem a megfelelő bánásmód. Nekünk a leghatékonyabb bánásmódot kell megtalálni, és ez nem mindig a legelőremutatóbb. És mi támogatjuk a nem kormányzati szervezeteket. Azt gondoljuk, hogy ez rendkívül fontos, hogy a nem állami szereplők is kapjanak támogatást. Ez része a mi fejlesztési politikánknak a nem kormányzati szervek megfelelő szerepet kell, hogy játszanak, és mi támogatjuk az egész társadalmat. Nagyon sok lehetőség van Eritreával kapcsolatban. Nagyon világosan elmondtuk álláspontunkat az emberi jogi helyzettel kapcsolatban. Ezt folytatni is fogjuk, nem leszünk mi félénkek, de ez nem lehet egy közvetlen feltétel. Kiegészítő kérdés. Egy példát tudna mondani, hogy egy fejlődő ország eh, amely esetében komolyabb nyelvezetre lenne szükség az Európai Unió részéről? Nos, eh, én most kezdem a munkát, úgyhogy azt mondanám, hogy jelenleg eh, minden ország egyenlő számomra, úgyhogy mindegyiket fair módon kívánom eh, kezelni, és erre fogok törekedni, ha kineveznek. De természetesen azokra az országokra szeretnék összpontosítani, amelyekkel az Európai Unió foglalkozik. Nigéria, ahol a demokrácia sok esetben veszélyben van, hat ország, szemben használtuk a 96. cikket, és arra összpontosul a figyelmünk, a Kongói Demokratikus Köztársaság is ide tartozik, és itt dolgozik a kollégám is ezen a kérdésen. Köszönöm. Gerenc úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. A szegénység a konfliktusok kiváltó oka elég gyakran, és azután pedig a konfliktusoknak a következményévé is válik. Miután ön most biztos lesz, és konkrétan a szegénység ellen harcolhat, illetve a konfliktus megelőzésben is dolgozhat. Mit kíván tenni annak érdekében, hogy valóban hatékonyan megoldja ezeket a problémákat? Vajon ezzel együtt nem kellene-e a többi biztos elé helyezni, tehát például a kereskedelmi biztos, illetve a humanitárius kérdésekkel foglalkozó biztos elé helyezni az ön problémáját. Hát szeretném, hogyha igennel válaszolhatnék erre, de mégiscsak talán a korrektség azt kívánja meg, hogy azt mondjam, hogy partnerségben fogunk együttműködni, a mezőgazdaság, a halászat vagy a kereskedelem miért felelős biztosokkal, hiszen nem lehet az egyik kézzel adni pénzt, a másikkal elvenni, ez nem logikus, ugyanis azt hiszem, hogy az összes politikának egy irányba kell mutatnia, hiszen a fejlesztéspolitikának a fő célja az a szegénység elleni harc, a szegénység elleni küzdelem. Tehát konzisztensnek kell lenni az Európai Unió összes politikájának terén. Talán a konszenzus 2005 óta óriási fejlődést hozott létre, és azt hiszem, hogy ezen az úton kell tovább haladnunk, és a fejlesztési politikában a konszenzusépítés 2005 után indult be, tehát korábban még nem volt olyan nagyon sok példa arra, hogy a politikáknak ilyen összehangoltságát kitapasztaljuk. Vannak még lehetőségek a javításra, de azért mégiscsak beindult valami, és a külpolitika terén is együttműködésre van szükség, és ott ki lehet majd mondani azt, hogy ájjájáj, pillanat. Ez nem felel meg a fejlesztési politikai céloknak, és azt hiszem, hogy ott nagyon sok ráhatásom lesz a tagállamokkal való konfliktuskezelésben is, a miniszterekkel is együttműködésben fogom megvalósítani ugyanis a munkámat. Igen, kiegészítő kérdés? Most éppen? Szudán déli részén konfliktus helyzet alakult ki. Az Európai Unió mit tehet annak érdekében, hogy ne legyünk annyira nullák, mint amennyire mondjuk Ruanda vagy Darfur esetében voltunk. Tehát Szudán déli részén már másfél millió ember meghalt a konfliktus áldozataként. Mit tehetünk? Biztos jelölt? Hát igen, humanitárius segítségnyújtást a bizottság és a tagállamok együtt valósítottak meg. Azt hiszem, hogy Szudán esetében a legjobb politika az lenne, hogyha az ENSZ-el karöltve dolgoznánk, ugyanis ez egy globális probléma, és mindannyiunknak ugyanolyan irányba kellene együttműködnie. Kína, az Egyesült Államok, Európa. Tehát talán az ENSZ a legmegfelelőbb helyszín ahhoz, hogy a szudáni konfliktus helyzetet megoldani, meg, meg tudjuk oldani. Levin asszony a szó. Köszönöm szépen, Pébalks úr koherenciát említett, a szakpolitikai területek koherenciáját és a halászati politikát említette. Halászati megállapodásokat a harmadik országokkal, és ez itt ebben az esetben nagyon gyakran rengeteg pénzről van szó. A túlhalászás kockázata merül fel a fejlődő országokban, és nagyon nehéz ez a fejlődő országoknak, hiszen nagyon nehezen tudják saját halászati politikájukat érvényesíteni. Ezért szeretném kérdezni, hogy ön a munkában részt fog-e venni, tudja biztosítani azt, hogy a halászati megállapodások az EU donorpolitikájának megfelelnek. Pibax úr, parancsoljon, ön válaszolhat most. Azt hiszem, hogy a halászati politika területén nagyon sok fejlődés történt, halászati megállapodásokat kötöttünk, halászati egyezményeket, illetve partnerségi megállapodásokat, ezek pedig támogatják a nemzeti halászat fejlesztését, ugyanis a halászat ezeknél az országoknál különösen fontos, főként azért, hogy az országon belül biztosítsák az élelmiszerellátást, illetve kereskedelmi szempontból is fontos. Tehát a halászati megállapodások biztosíthatják, hogy ezek az országok elegendő kapacitást szerezzenek ahhoz, hogy az igényeiknek megfeleljenek. Ugyanis a halászati partnerségi megállapodások csak a kvótát említik, illetve a kiegészítő részeket, úgyhogy nem próbálunk, nem próbáljuk meg lehalászni azt a halmennyiséget, amelyet, amely eredetileg nyilván a fejlődő országokat illeti meg. Az országoknál, ezeknél az országoknál az a fontos, hogy a halászatot oly módon használják fel, mint egy fenntartható gazdasági ágazatot. Én magam természetesen szorosan figyelemmel kísérem, hogy ez a szakpolitika ne veszélyeztesse a fejlesztési politikát. Tudom, hogy nem tökéletes minden, ugyanis a halászati partnerségi megállapodások bevezetésénél kollégáim figyelmét fel fogom hívni erre a kérdésre. Úgy gondolom, hogy a fejlesztési biztosnak valóban rá kell mutatni arra, hogy milyen ágazatokban van probléma, Elnök félbeszakítja, kísérő, kiegészítő kérdés. Köszönöm szépen, mondja a képviselő. A feltételességet említette, de kérdezném, hogy mi a helyzet azokkal az országokkal, ahol megállapodásokat kötött az Európai Unió, mint például Mauritánia és egyéb olyan országokkal, ahol államcsínyek történnek, illetve eléggé bizonytalan a helyzet hogyan lehet ilyen országokkal megállapodásokat, biztonságos megállapodásokat kötni. Biztos. Louis Michellel utaztam első alkalommal Afrikába, és Louis Michel nagyon keményen dolgozott akkor azon, hogy a halászati megállapodást megkössük Mauritániával, de az általános szakpolitikai kontextusban, a továbbiakban is ezt fogjuk tenni, tehát nem fogunk arra törekedni, hogy a halászati politika egy irányba halad, a fejlesztési politika meg másik irányba halad, én magam akkor azt láttam, hogy ezt a két politikát nem lehet soha külön választani. Elnököt nem hallottuk sajnos, 25 másodperc, Tenok úr. Elnök asszony, én most kinek szeretném megemlíteni. Nyilván az emberi jogok esetében nem beszélhetünk feltételességtől, de egy hatalmas gazdaságról van szó, saját fejlődését kiválóan tudja finanszírozni, 25 milliárd eurós mennyiségekről beszélünk, és egy nagyon fontos donorország Afrikában, ugyanakkor viszont EU segítségnyújtásnál, például a cunami esetében visszautasították a segítségnyújtást. Szeretném tudni, hogy mi lenne az álláspontjuk azzal kapcsolatban, hogy a Kína, egy olyan hatalmas ország, mint Kína, Kínával kapcsolatban mi legyen az álláspont? The floor is yours. szúr, öné a szó. That a lot of a kínaiak nagy része tényleg nem tartozik már a szegények körébe, és egyre nő ezeknek a száma ugyanakkor még mindig nagy ország részek vannak, ahol az emberek nagyon szegények, és a mi programunk éppen ide próbál összpontosítani, és ez a DCI eszközökből történik. Persze a felülvizsgálat során meg fogjuk nézni, hogy erre szükségünk van-e de az világos, hogy az én politikám az, hogy a fejlődő országokat elvigyük egy bizonyos szintre, és azokra összpontosítsunk igazán, ahol erre a legnagyobb szükség van, és ahol a legnagyobb érték teremthető. Ez lenne a válaszom a kérdésére. Kiegészítő kérdés. Engem az is érdekelnek a ami összefügg az előző kérdésekkel. Ő, ő, önnek is meg lesz a maga apparátusa és a különböző követségeken, vagy bárminek is nevezzük majd a külszolgálatot külföldön, az önök képviselője is ott lesz. És ő pedig Ashton asszony hatája, illetve Ashton asszony vezetése alá tartozik. Tehát a leadership kapcsolatosan szeretném kérdezni, hogy ö, akkor hogyan fog ez majd működni a harmadik országokban, Pibax úr. Nos, ö, ez a kérdés ö, fennáll, hogy ö, már most is vannak delegációk és a fejlesztéssel foglalkozó tisztviselők a fejlesztéssel foglalkozó biztossal tartják a kapcsolatot. És ez így volt Szolána úr idején, és Louis Michel politikája is mindig benfoglalta őket. Ez team munka volt. Adok egy gyakorlati példát a hatodik cikk szerint ez én teszek javaslatot Keti Estonnal egyetértésben, de hát a fejlesztési politika esetében nekem lesznek felelősek, önöknek, költségvetési ellenőrzési bizottságnak, de a gyakorlatban Keti Estonnal a háttérben. Nagyon sok olyan döntés lesz, ahol én leszek a meghatározó, lesznek olyanok, ahol Keti Eston de én nagyon remélem, hogy ez egy gyümölcsöző partneri kapcsolat. Ez kétségem sincs felől, hogy ezt nagyon jól meg fogjuk oldani, és semmiféle harcok nem lesznek ott a helyszínen ezzel kapcsolatosan. És most pedig Cimmerasszonyé a szó. Pibax úr, ami az ön kapcsolatait illeti a fejlődő országokkal. Az Európai Unió folyamatosan a közszolgáltatások és az infrastruktúra liberalizációját hangsúlyozza. A kérdés, amit felteszek már öt évvel ezelőtt is, elhangzott. Milyen álláspontot képvisel azzal kapcsolatban, hogy ez a nyomás a szolgáltatásokra, a vízhez való hozzájutást is beleértve ez a fejlesztési célokkal szemben áll. Michel úr azt mondta akkor, hogy ezeket a közszolgáltatásokat nem szabadna a piac nyomása alá helyezni. Osztja ön ezt a nézetet? Pibax úr, a hogy ez egy állami vagy liberalizált, privatizált vállalat, amely biztosítja a vízellátást. Nem a mi célunk, hogy ezt megmondjuk, ezt előírjuk, hogy piacgazdasági vagy egyéb eszközökkel valósítja meg. Persze, hogyha magánforrásokra is szükség van, akkor ez néha akár segíthet, és a mi érdekünk az, hogy legyen elég víz, és tiszta víz, ez a mi célunk, ez a fejlesztési politika célja, mi nem kívánjuk megmondani, hogy ez konkrétan hogyan valósuljon meg, csak az eredménynek kell rendben lennie. Ez lenne a mi célunk az alap szükségletek biztosításánál. Ezt a célt szeretnénk megvalósítani, és itt nem a liberalizációról, privatizációról van szó, sajnos követtünk ilyen politikát, nem is akarunk, ugyanis a mi programjaink párbeszéd során alakultak ki a befogadó országok és az európai, illetve az uniós országok között. De tudja, hogy mind a kotonui megállapodás, az EPA tárgyalások és az EIB fejlesztési mandátuma éppen erre hajaz, tehát a közszolgáltatások liberalizációja, szolgáltatások infrastruktúra, hát akkor hogyan akarja módosítani ezeket a szerződéses alapokat, hogyha úgy gondolja, hogy ez nem lehet az EU közvetlen politikai célja? Biztos úr. Hát, ami az EPÁ-t illeti, a, a lényeg a munka regionalizálása, nem európaizálása. Szeretnénk partnerséget kialakítani, partnerségi megállapodásokat, a regionális együttműködés erősítése érdekében az afrikai államok általában nagyon izoláltak, de hát csak közösen tudnának egy nagyobb gazdasági térséget kialakítani. De a liberalizáció az nem áll nálunk első helyen. Úgy gondoljuk, hogy az afrikai államok részt vesznek a világkereskedelemben, részt is kell, hogy vegyenek, de mi soha nem gyakorolunk rájuk nyomást, ami kotonút illeti. Hát itt már folyik a munka, önök ismerik az alapokat. A felülvizsgálat az csak egy válasz néhány változásra a világban, úgyhogy folytatnám a magam részéről ezeket a fejlesztéseket a kotonói megállapodásnak megfelelően, és a lényeg az, hogy a fejlődő országok érdekeit tartsuk szem előtt. Köszönöm. La parole à monsieur Mess- Most megadom a szót Messerschmidt úrnak, 45 másodpercre. Tak for det. Jeg synes, det er lidt for uroligende, så lidt de gør ud af... Köszönöm szépen. Azt hiszem, egy kicsit aggályos, hogy a szabadkereskedelmi aspektus nem dolgozta ki jobban. Én is azt hiszem, hogy a szabadkereskedelem biztosítása talán az egyik legfontosabb. Úgyhogy szeretném azt hallani, hogy Ön mit gondol arról, milyen EU stratégiát kell alkalmazni a szabadkereskedelem témakörében? Egy többoldalú folyamatról lenne szó, ami egy kicsi megakad jelen pillanatban, vagy pedig kétoldalú megállapodásokat kössünk egyéb partnerekkel. Aztán pedig Afrikával kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy a dél-dél vagy inkább az észak-dél fog majd foglalkozni. Monsieur Pibals, vous avez la parole. Pibals a szó, mondja az elnök. Nagyon világos, hogy nem volt olyan ország, amely fejlődni tudott elszigeteltségben, izolációban, vagy pedig, ha megpróbáltak elszigetelni egy országot, akkor még az alapszükségleteknek sem tudtak ott megfelelni. Tehát mindenképpen egy globális kontextusban kell gondolkozni. Voltak olyan országok, amelyekkel sikeresebbek, és voltak olyanok, amelyekkel kevésbé voltunk sikeresek a fejlesztési témakörben. Tehát a kereskedelemben biztosan változtatásra van szükség, ugyanis az export 60%-a körülbelül olajtermék, és a mezőgazdasági termékeknek pedig nagy része teszi ki a késztermékeket. Tehát arra kell biztatnunk az országokat, hogy dolgozzanak együtt, és saját piacokat hozzanak létre, azért közös piacokat, hogy együttműködhessenek. Ugyanis a kereskedelemnek így lehet az összes lehetőségét kiaknázni. Ugyanis, hogyha kereskedelmet hozunk létre, akkor vagyont, gazdagságot teremtünk. Kínával, Kína vagy India esetében nyilván nem egyszerű a helyzet, de azt szeretném, hogyha fokozatos megnyitást tapasztalhatnánk, és ha az országok részt vehetnének a kereskedelemben. Úgyhogy nyilván az EPA-t fogjuk tovább is fejleszteni, hiszen karibi országokkal nagyon jó eredményeket értünk el. Ez persze nem egy egyszerű folyamat, erről biztosíthatom önöket. De ha kudarcot tapasztalok, akkor pedig visszatérek majd az Európai Parlamenti kiegészítő kérdés Messzes mit úr részéről. Igen, pontosan ez aggaszt engem, ugyanis a több oldalú tárgyalások, a dohai forduló keresi, keretében gyakorlatilag megakadtak. Tehát az EU mit gondol ezzel kapcsolatban? Ott van például Dél-Korea, USA, Kína, Mercosur mind-mind kétoldalú megállapodásokat kötnek. A helyzet tehát az, hogy a multilateralizmus ebben az esetben nem működik. Pibáksz úr, öné a szó, mondja az elnök asszony. Igen, az Európai Unióban láttuk, hogy az integráció mit jelent. Ez az egyik fő Azt hiszem, hogy ez valószínűleg egy meglehetősen nehéz út, de a legproduktívabb. Csak együttműködése, csak a régiók együttműködésével lehet biztosítani az előrelépés. Ugyanis, hogyha csak egy, egy országgal kötünk megállapodást, az nem lesz annyira eredményes. az együttműköd, az öböl országokkal folytatandó együttműködési tanácsban is ott voltam, de Elnök, emlékeztetnék arra, hogy nagyon rövid idő áll rendelkezésre, csak 30 másodperc. Most akkor megadom a szót a függetleneknek. Van-e itt valaki? Igen, köszönöm szépen. Jami Csapaskó a nevem. Jemen. Elnézést, mondja az elnök asszony. Tehát ez csak a függetlenekre vonatkozik, csak a függetlenekre. Úgy tűnik, hogy nincsen független képviselő jelen, akkor folytatjuk, és megadjuk a szót. A társbizottságnak az AFET-tel fogjuk kezdeni, Paszkórnak fogom megadni a szót. Bocsánat, ez 3 perc, 3 perc 30 másodperc, másodperc összesen. De hát lehet, hogy majd azt a kérdést fogják feltenni, amit én akartam. Tehát akkor még egyszer, Jemen azt hiszem, hogy most egyre inkább táptalajává válik a terrorizmusnak, úgyhogy nem tudom, hogy a konferenciára Lady Ashton fog elmenni, vagy ön is, vagy mind a ketten, hogy lesz ez? Most visszaadom a szót. Igen, Jemen egy nagyon jó példa arra, hogy az Európai Unión belül nagyobb együttműködésre van szükség. Tehát vannak olyan országok, például Jemen ilyen, ahol nagyon minimális ö, támogatást nyújtottunk. Különbözőek ennek az okai, de hát itt változtatni kell ezen. Azt hiszem, hogy ö, talán jobban is dolgozhattunk volna a múltban. Mi a londoni konferenciát illeti, egyenőre semmiféle ö, elkötelezettséget nem fogadtam el, ugyanis egyelőre csak kinevez, egyelőre csak biztos jelölt vagyok, és majd a parlament fog dönteni a személyemről, úgyhogy nem szeretnék semmiféle konferenciáról egyelőre dönteni, amíg nem vagyok biztos a posztomban. Remek, nincsen kiegészítő kérdésem elnök, akkor a külügyi szakbizottságnak adom meg a szót, Arif úr kapja meg a szót. Elnök asszony, helyesbítenék, nemzetközi kereskedelmi szakbizottság, nem külpolitikai szakbizottság. Nos, hát ön az Európai Parlamentnek nagyon részletesen bemutatta azt, hogy milyen mm, fejlesztési, bizot, fejlesztési támogatásokat kíván nyújtani. Ezzel kapcsolatban van-e kiegészítése? Pibáz úr, azt hiszem, hogy az ön kérdése nagyon kényes, úgyhogy erre angolul fogok válaszolni. Azt gondolom, hogy a név, az elnevezés is egy kicsit ő, trükkös. Ez ugye azt jelenti, hogy a segítséget pénzre váltjuk, nem ezt jelenti, hanem szükség van pénzre a kereskedelem támogatásának elősegítésére. Az Aid for Trade, ez egy új fejlesztési politika magában foglalja a nemzeti, mint a regionális politikai borítékokat, és ma még talán nem megfelelő az idő arra, hogy megfelelő költségvetési sorról beszéljünk, de amint lehet az interbizottságban felvetem ezt a kérdést, mert ez rendkívül fontos, ezzel abszolút egyetértek és fokozatosan növeltük ezt a fajta segítséget egy milliárdra, évente ennyit biztosítanak a tagállamok, de mindenképpen szükségünk van megnézni, hogyan tudjuk ezt a legjobban folytatni. Tehát jelenleg még nem tudok határozott választ adni, de ez egy olyan kérdés, amelyen nagyon komolyan kell foglalkoznunk. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés, de meg kell nézni, hogy hogyan lehet ezt a legjobban, leghatékonyabban folytatni, hogy ezek az országok tényleg részt tudjanak venni a globális kereskedelmi rendszerben, és ez lenne az én célom. Köszönöm szépen. Van esetleg kiegészítő kérdése? Igen, egy nagyon egyszerű kérdés. Azt szeretném megtudni, hogy mi az ön véleménye az Európai Unió büdzséjének bevaló beépítéséről ennek. Nagyon rövid a válaszom, egyetértek. Ezt már néhány évvel ezelőtt is támogattam ezt a kérdést. Persze nem is érthető, hogy miért van itt egy külön alap. A parlament ellenőrzése alatt áll egyébként ez az összeg, és hogyha van egy fejlesztési büdzsé, most ott van a Fed, a DCR, nagyon sok dologról beszélünk itt, és ez a fragmentálódtság óriási problémákhoz vezethet. Tehát szerintem nagyon fontos az, hogy az európai fejlesztési alapot az alapbüdzsébe bevezessük. Mitchell úr szó. Köszönöm szépen. Pibelz úr, ön a félelmiszerbiztonságról is beszélt a kérdőívben, és ugye én megkérdeztem a föld tulajdonlásával kapcsolatos kérdést. Kínában azt javasolta a Világbank elnöke, hogy befektetéseket eszközöljenek Afrikában. Az Európai Unió mit gondol erről, hogy van-e annak értelme, hogy ezt a fajta mm, vállalkozói mm, szférát érdemes erősíteni a fejlődő világban. Pilbák szúrja szó. All dimensions of trade figures, particularly with ACP. Tettem már a számokat, azt gondolom, hogy valóban nagyon érdekes számok ezek, ugyanis világos, hogy ez nem elegendő, amit ott termelnek. Ahhoz azonban, hogy a feldolgozást elősegtsük az élelmiszer feldolgozást, ahhoz nagyon komoly beruházásokra van szükség és most persze ennek a működésével kapcsolatban egyetértenék azzal, és ez csak része a válasznak, hogy támogatni kell azokat a beruházásokat, amelyek a növekedést serkentik, munkahelyeket teremtenek és értéktöbletet hoznak az adott országban. Azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb feladat. Azt is említettem már, hogy én mindig nagyon pontosan meg fogom nézni, hogy az a támogatás, amelyet biztosítunk, azok segítsék a hosszú távú gazdasági fejlődést az országokban. Én így szeretnék előre haladni, de nem ez az egyetlen lehetőség. Persze, hogy az élelmiszer ellátást említette, és nagyon fontos a biztonság ezzel kapcsolatosan az EFSA-val együttműködve azt gondolom, hogy mi nem azért biztosítjuk, nem fogyasztásra biztosítjuk az élelmiszert, hanem a gazdákat szeretnék olyan helyzetbe hozni, hogy tudjanak élelmiszert termelni. És ez egy kiváló példa arra, hogy hogyan kell egyáltalán eljárnunk a fejlesztési segélyek kapcsolatban. Kiegészítő kérdés? és talán tudna válaszolni arra a kérdésre, amit feltettem. A jelentés készítője ezzel kapcsolatban azt mondta, nyitott ezzel a kérdéssel kapcsolatban, hogy a föld tulajdon vonatkozásában is próbálják támogatni az embereket, hogy tudjanak termelni és elláthassák a családjukat. Azt gondolom, persze tudom, hogy a föld tulajdonlás az egy nagy kihívás. Kihívás, de egy, idejüleg egy nagyon komoly lehetőség Persze, hogy próbáljuk támogatni mindezt, és az ezzel kapcsolatos kérdéseket, de bátorítanunk kell az országokat, hogy megvizsgálják mindezt. Ez nagyon komoly értéket tud teremteni, és a fejlesztési segély, illetve a gazdasági fejlődés ezzel szorosan összefügg a lett miniszterelnök volt főnököm a 90-es évek elején azt mondta, akkor a tulajdon kérdése volt a leginkább napirenden nálunk, és őt nagyon sok esetben kritizálták annak idején. De hát a tulajdonviszonyok tisztázása rendkívül fontos a jövőbeni fejlődés szempontjából. Ez adja meg a lehetőséget a további fejlődésre. Köszönöm, Kersmen úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. Az emberi jogok kérdését folyamatosan támogatják gyermekjogok is ide, Uganda, Malázia, Burundia, de ugyanígy a homoszexuálisak elleni fellépést is és most emlékeztetnék arra, hogy itt az emberi jogok mennyire fontosak, és tiszteletben kell tartani mindezt a szexualitás, a nem, a különböző szexuális orientáció, stb. elleni ö, diszkrimináció, vagy az écesek elleni diszkrimináció elfogadhatatlan, és ragaszkodik ehhez majd a kotonúi megállapodás felülvizsgálata során? Pibax úr, teljes mértékben egyetértek ezzel az elvel, és ez nem képezheti tárgyalások tárgyát, ugyanis ezt mi építettük ki, és mi nem cselekedhetünk ennek ellenébe. Azonban azt gondolom a kairói találkozón került erre sor, amikor azt mondtuk, hogy ezek az elvek milyen fontosak. Lehet, hogy nem ilyen precízen kerültek ott azok megfogalmazásra, de nagyon közel állnak ehhez. Például a család említése minden formájában. Tehát azt gondolom, hogy ez az az álláspont, amelynek a mentén előre léphetünk, mert ezek az elvek azok, amelyeket a nemzetközi közösség elfogadott, beleértve azokat az országokat is, amelyekkel folytatjuk a tárgyalásokat a kotonói megállapodásról. Kiegészítő kérdés? Köszönöm szépen. Én örülök, hogy biztosított bennünket mindenről, de bizonyos esetben sokan hiszik azt, hogy nem érdemes fenntartani ezt az elvet, különös tekintettel a homoszexuálisak jogaira, összekapcsolva a kotonói megállapodása a Pibax úr. Nos, megpróbálom majd meggyőzni őket, azt gondolom a magam részéről, hogy E, ez a nem megfelelő megközelítés lenne. Ez valami, amiben mi hiszünk, és hogyha valamiben hiszünk, akkor az nem lehet alkotárgya. Úgyhogy ezzel mindenképpen foglalkozunk. Ez ilyen egyszerű, ugyanis e, akkor a saját méltóságunkat, szava hihetőségünket veszítjük el. Úgyhogy ö, e, azt gondolom, hogy ez itt rólunk szól, és ezért fontos ezt figyelembe venni. Egyszerűen ezt nem lehet megsérteni. A saját hitünket nem adhatjuk fel. Görens, vous avez la parole. Görens úr, öné a szó. Merci, madame la présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. A következő kérdésem lenne, a regionális dimenzióval mit kezdhetünk? A betegségek elleni harc, az energiaellátás kérdésében azt hiszem, hogy a regionális politikát nem lehet megkerülni, és ugye Louis Michel ilyen szempontból egy felülvizsgálatot kezdeményezett, a partnerségi megállapodások felülvizsgálatát, és a regionális szót töröltük a megállapodásokból ennek eredményeképpen. Mit fog ön tenni annak érdekében, hogy a tagállamok, illetve a bizottság, összesen 28 szereplő a lehető leg, a legmegfelelőbb partnerként lépjen fel a fejlődő országok érdekében. Pibáz úr most találja ki, hogy mi volt a kérdésnek a vége, mert már a válasz következik. Hát nem tudom, hogy Louis Michel mit akart ezzel elérni. Az biztos, hogy Burkina Faso elnöke és más regionális országok, tehát más, más regionális szereplők, afrikai országok voltak azok, akik ezt kezdeményezték. Szerintem jobb volt a regionális megközelítés. Amikor energiaügyi biztosként dolgoztam, akkor alkalmam nyílott találkozni a regionális szervezetek képviselőivel Afrikában is, főként Nyugat-Afrikában. És úgy gondolom, hogy bizony ők nagyon érettek és professzionális szervezetek. Úgyhogy az EPÁKon keresztül lehetne csak is együttműködni. Ez a megfelelő eszköz arra, hogy a regionális szervezetekkel felvegyük a kapcsolatot. Tudom, hogy nagyon nehéz ez, de mégiscsak próbáljuk meg, mindenképpen sikerre kell vinnünk ezt az ügyet. Görenc úr, van esetleg kiegészítő kérdése? Igen, az EPÁK a nemzetközi kereskedelem irányába való nyitást akarják előmozdítani, de ugyanakkor a régión belüli kereskedelmet is elő kell mozdítani. Hogyan látja ön ugyanennek az éremnek a két oldalát, hiszen mind a kettőre szükség van. Pibáz a szó. Úgy gondolom, hogy az infrastruktúrális projektekre kell összpontosítanunk, az Európai Unió belül is nagyon sok infrastruktúra hiányzik. Afrikában természetesen még több, ha nincs infrastruktúra, akkor nem lehet kereskedni. Tehát ez a regionális kereskedelmi politikánknak az alapját jelenti. Az energia szempontjából, a közlekedés szempontjából óriási lehetőségeket rejt magába az infrastruktúra építés. És azután, hogyha gazdasági partnerséget kívánunk kiépíteni, akkor látnunk kell azt, hogy milyen gazdasági tér térségek alakulnak ki. Nos, tehát mind a két az érem mind a két oldalát látnunk kell, az infrastruktúrális beruházások terén, illetve az aktív termelés területén. Elnök, köszönöm. A császtanok az európai fejlesztési politikának benne kellene lennie az európai büdzsébe. Tehát itt megint csak az ellenőrzés hiánya merül fel problémaként az AKC országokkal kapcsolatban. Mi az ön véleménye annak érdekében, hogy tovább erősítsük az Európai Unió költségvetési folyamatába való beépítését ennek a kérdésnek? Pibász úr, igen, ez nagyon fontos, teljes mértékben támogatom, az Európai Fejlesztési Alapot be kell építeni a büdzsébe, és hát ugye itt az Európai Parlament ellenőrzésére is szükség van. Meg fogom próbálni azt, hogy az AKC országok beli partnereinknek elmagyarázzam azt, hogy nem fognak semmit sem veszíteni ezzel, ugyanis talán az egyik legnagyobb veszély az az, hogy az AKC országokkal nagyon különleges kapcsolatokat építettünk ki, és először meg kell őket győznünk arról, hogy számukra is helyes lenne, és semmit nem veszítenek ezzel az eljárási módosítással. És aztán másodszorban pedig a tagállamokkal fogok együttműködni, őket is megpróbálom majd meggyőzni arról, hogy számukra is helyes lépés lesz ez. Tehát itt partnereket kell keresni, a tagállamok részéről, épp úgy, mint az AKC országok részéről, meg kell győzni mindkét felet annak érdekében, hogy rájöjjenek ez a helyes út. Kiegészítő kérdés? Igen. Kongói Demokratikus Köztársaság karácsony előtt tiltakozott az átláthatósággal kapcsolatos Európai Uniós követelményekkel kapcsolatban. Mi a véleménye erről? Hogyan befolyásolja ez az Európai Unió fejlesztési politikáját ebbe az országba? Válasz. Nos, hát csak azért, mert valaki úgy gondolja, hogy helytelen közleményt adtunk ki. Remélem, hogy helyesen fogják értelmezni a kimondott szavakat. Ez egy nagyon különleges helyzet, ki kell mondani azt, amit valójában gondolunk, és ki kell használni azokat a mechanizmusokat, amelyek már léteznek a nyolcas cikk, a kotonúi egyezményben, pontosan a politikai vonulatot mutatja be. Az a mi célunk, hogy Kongóba, a Kongói Demokratikus Köztársaság is megváltoztassa a hozzáállását. Nem jó az, hogyha ők valakit megbélyegeznek a kijelentései miatt, pedig igazából senki sem akarta megsérteni az országukat, tehát ez egy eléggé komplex kérdés, eléggé összetett ez a probléma. Remélem, hogy még mielőtt beiktatnak, megoldódik ez a kis nézeteltérés, és talán a következő öt évben nem jelent majd ez problémát, ugyanis a vízum kötelezettség nagyon zavarja a kapcsolatainkat. Ugye diplomatikusnak kell lenni, de ugyanakkor nagyon világos üzeneteket kell kimondani. Nem tudom, hogy ebben egyébként sikeres leszek-e, de az biztos, hogy mindig az igazat fogom hangoztatni. Köszönöm. Michel Skelleri a szó. Policy coherence. Do you commit ami a politikai koherenciát illeti, szeretném kérdezni, hogy ön tartja-e magát ahhoz, hogy a közös agrárpolitikát, illetve a halászati politikát felül kell vizsgálni a fejlesztési politika fényében. És el tudná mondani, hogy ön mit gondol arról, hogy az uniónak milyen megközelítést kellene alkalmaznia, és ennek milyen kihatásai lesznek az új fejlesztési politikára. Köszönöm, Pibák úr! két irányról beszélünk, két irányba haladhatunk. Az egyik az, amit ön is említett, hogy amikor egy reform felmerül, megszületik, fejlesztési biztosként szolgálataimnak mindig kötelességük lesz, hogy a hatástanulmányokat meg elvégezzék a fejlesztési politikával kapcsolatban és meg ezt ellenőrizni is fogjuk, hogy ez így történjen. De teljesen egyértelmű, hogy van egy másik eszközünk is, ahol lépéseket ígértünk. A közleményünkben például az élelmiszerbiztonságról nyilván egy aktív megközelítésről van szó, annak érdekében, hogy a fejlesztési célokat eh, elérjük két irányból vagyunk aktívak. Azt mondjuk, hogy egyrésztről ne tegyék ezt, mert ez sérti a fejlesztés céljait, illetve tegyék ezt és ezt, mert ez pedig kedvez nekik. De egy kicsit össze vagyok én magam is zavarodva ezzel kapcsolatban, ugyanis úgy tudom, hogy a, a hivatalos fejlesztési eszköz nagyon határozottan, nagyon pontosan meg van határozva, ugyanakkor viszont a definícióban megpróbálnak újabb és újabb elemeket bevenni. Úgyhogy ez az oda plusz megközelítés egy kicsit zavaros számomra, hiszen nem pluszról ról van szó. Az EU egészét kell még vizsgálnunk tehát, hogy ez a koncepció érvényese vagy sem. És ha egy adott költség megfelel az odának, akkor az OECD szabályainak is meg kell felelnie. Hát nyilván nincsenek csodák, a pénz az valahonnan csak érkezik, de én azt hiszem, azt mondanám, hogy ez nem az odába tartozik, hanem ez valahova máshova. Kiegészítő kérdés, Keller asszony? Igen, van. Ezzel akkor egyet is érthetünk, hogy ez az oda plusz koncepció eléggé megkérdőjelezhető, de ön hogyan látja, hogy a politikai koherencia mennyire korlátozott, az előző biztos ezt úgy gondolta, és, vagy pedig a szakpolitikai koherenciának a prioritásai inkább a tagállamok programjának felel meg, elnök a biztos úrnak ki kell találni akkor most a kérdés végét, és az egészre válaszolni. Bibáx úr, azt hiszem már erre válaszoltam, hiszen aktív álláspontot igyekszünk képviselni. Ha jól értettem a kérdését, ez a 12-ről 5-re történő csökkenés a prioritások tekintetében, ez nem azt jelenti, hogy az összes területen dolgozunk. Köszönöm, most pedig akkor Strifler asszonynak fogom megadni a szót. Igen, a 2008-as élelmiszerválság után a donorok nagyon fontosnak vélik a mezőgazdaság újraértelmezését. Úgyhogy nagyon sürgős ez a probléma, és a politikai ágenda legfontosabb pontját kell, hogy képezze a jövőben. És azt hiszem, hogy ez a fejlesztési politikában is meglátszik majd, hiszen a, fejlesztési, hiszen a minimumi fejlesztési célok szempontjából is fontos ez. A kis gazdaságok, a helyi gazdaságok figyelembevétele illetve a stratégiai dokumentumok létrehozása a második feden belül az ön számára prioritást képeznek-e? Pibelsz úré a szó. Hát elég bonyolult kérdések. Talán a milleniumi fejlesztési célokkal kezdeném. nagyon fontos az, hogy ezeket megvalósítsuk, ez az Európai Bizottság politikájának pillérjét képezi nemzetközi szempontból és a saját munkánk szempontjából egyaránt. Ami a fenntartható mezőgazdaságot illeti, ez, képezi, ez részét képezi a fenntartható fejle, fejlődésű nemzetközi, illetve nemzeti és regionális politikáinknak is. Most az, hogy kis vagy nagy gazdaságok ez véleményem szerint mindegy, mind a kettőnek meg kell adni a lehetőséget arra, hogy kibontakozzanak. Ami pedig a földhasználatot illeti, ez valóban kulcsfontosságú kérdés, hiszen a munka örömet kell, hogy okozzon, és ugyanakkor a megélhetést is biztosítja bárhol a világban úgyhogy a mezőgazdasági politikára oda kell figyelnünk, de a food facility kapcsán szerintem nagyon jó módszert találtunk arra, hogy a mezőgazdaságot támogassuk a fejlődő országokban. Cifler asszonyi a szó. Van-e egy kiegészítő kérdése? Igen, szerettem volna hogyha a kis gazdaságokkal kapcsolatban választ ad a biztos úr, tudjuk, hogy a nőknek nagyon fontos szerep jut ezen a területen, ezért fontos számomra is ez a kérdés. Nem tudom, hogy valami kézzelfoghatóbb, hogyan is mondjam, valami pontosabb, kézzelfoghatóbb megoldást kínálnak-e a kis, kis mezőgazdasági vállalkozásoknak? Válasz. Igen, azt hiszem, hogy a programunkban a kis mezőgazdasági vállalkozók, a kis, kis gazdák számára is vannak lehetőségek, hiszen a mezőgazdaság nem a mm, vállalkozás méretétől függ, tehát az, hogy kicsi vagy nagy vállalkozó, hát ugyanaz abba a politikába tartozik bele. Köszönöm, mondja az elnök. Akkor most következik a második kérdéskör a szakbizottságok részéről. Dominik Bodis következik az AFED szakbizottságtól. Köszönöm szépen. Biztos úr, miután döntés született arról, hogy a gázai övezetbe tartó furt alagutakat bezárják, több mint egy millió ember teljes elszigeteltségben él, és az élelmiszer nem képes bejutni Gázába, sem Egyiptom részéről, a, ezeken a bizonyos alagutakon keresztül, sem pedig Izrael részéről. Tehát ez megint csak hozzátesz a gázai övezetben uralkodó válsághoz, és vajon mit tehet Európa ennek a területnek a fejlesztése érdekében? Pibac úr a szó, még akkor is, hogyha ez inkább humanitárius segítség, segítségnyújtásra vonatkozó kérdés. Nos, hát valóban én is ezt válaszolnám, hogy Jeleva asszony az, aki illetékes ebben a kérdésben, az Európai Unió Palesztina legnagyobb donora, óriási segítséget nyújtottunk mindig is, azért, hogy a humanitárius helyzeten javítsunk ebben az országban, és természetesen a szomszédsági politikánkban is különböző programokat építettünk be ezzel kapcsolatban. De én közvetlenül igazából csak a segítségnyújtás megvalósításával kapcsolatban tudok politikai hatással élni, ugyanis van egy külön étkó, tehát humanitárius segítségnyújtásért felelős biztos, úgyhogy véleményem szerint nagyon fontos ez a terület, mindenképpen valamit tenni kell, nagyon összetett probléma ez, de az is igaz, hogy amikor a helyzet tovább romlik humanitárius szempontból, akkor mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy enyhítsünk a humanitárius katasztrófán. Kiegészítő kérdés? Nincs. Akkor most megadom a szót a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság képviselőjének, Zsadó úrnak. Köszönöm szépen. Nos, hát az írásos válaszokban az EPA megállapodásokért ön szinte lelkesedik, noha itt igazából ezek kereskedelmi megállapodásoknak tűnnek inkább, és a fejlesztési szempont nem igazán érvényesül bennük. Mit fog ön tenni annak érdekében, hogy a 208-as cikket betartassa? Mit fog tenni a bizottság testületén belül az önök, az ön kollégáival szemben, vagy a parlament előtt ennek érdekében? Pibász úr? Ah, oui, j'ai la chance que le commissaire de Gaulle. Nos, hát Ma vason changer. De Gurt biztos, a felelőse a humanitárius segítségnyújtásnak, és az összes kollégámmal együttműködöm ebben a kérdésben. Mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy a fejlesztési politika megfelelőképpen képviseltetve legyen az EPA megállapodásokban. Szeretném hangsúlyozni, hogy a bizottságon belül mindig testületi megállapodás születik, testületi döntéseket hozunk. Én el fogom mondani a véleményeket, és meg fogom próbálni, hogyha nem értek egyet a kollégákkal, őket meggyőzni a magam igazáról. A 208-as cikk kapcsán is ugyanezt fogom tenni, miután Degurt ö, biztos nagyon ö, sokat dolgozott már ezen a területen, és ismeri az EPA megállapodásokat, biztos vagyok benne, hogy ő is figyelembe fogja ezeket venni. Talán a kommunikáción javíthatunk, és el kell magyaráznunk a parlament képviselőinek is mindezt, de azért az EPA megállapodások az afrikai országok számára óriási lehetőségeket is rejtenek. Van-e kiegészítő kérdés? Igen. Azt hiszem, hogy ön először az afrikai országokat kell, hogy meggyőzze, és nagyon sokan egyáltalán nem értenek egyet az Európai Unió által öm, javasoltakkal. A pénzügyi liberalizáció kapcsán lenne még egy kérdésem, ugyanis az EPA megállapodások nagyon sokszor a fejlődő országok gazdaságait még inkább kiteszik a válságoknak. Öni a szó, Pibász úr. Hát igen, meghoztuk azokat a döntéseket, amelyek szükségesek a pénzügyi válsággal kapcsolatos, tehát ennek az elkerülésére vonatkozólag. Van egy Vulnerability Flex nevű eszközünk, tehát nagyon sok olyan eszköz áll a rendelkezésünkre, amely a pénzügyi válság kezelésére szolgál. Persze az is világos, hogy átláthatónak kell lennie az országoknak, az országok politikai rendszerének, és nagyon sokszor pontosan ennek a hiánya miatt nincsen elég befektetés az afrikai országokban. Elnök, most sajnos félbe kell szakítanom, mert folytatnunk kell a programunkat. Most következnek a kiegészítő kérdések azokkal a kérdésekkel kapcsolatban, amelyekre az Európai Parlament képviselői úgy vélték, hogy nem adott kielégítő választ a biztos jelölt. Először szeretnék elnézést kérni, ugyanis nem tudtuk ezeket lefordítani. Kolumbiával kapcsolatos szabadkereskedelmi megállapodás tekintetében a kereskedelmi érdekeket fogja -e szem előtt tartani, vagy a fejlesztésieket. És másodszorban ki a felelős a DCI megállapodások meg, betartatásáért. Harmadik kérdés, hogyan fogja ön tiszteletben tartani a parlament jogait a DCI felülvizsgálatának előkészítő szakaszában? Köszönöm. Ami az első pontot illeti, bármilyen döntés, amit a biztos a kollégiuma hozza, azt a kollégium hozza meg, az a Kolumbiával kötendő szabadkereskedelmi megállapodás ugyanilyen, a 208-as cikk egyébként kötelez engem arra, hogy részt vegyek ebben. Ami pedig a DCI programozását és végrehajtását illeti, megpróbálom elmagyarázni, ez nem nagyon, de azért eléggé bonyolult. Tehát mit jelent ez ma pontosan? A DCI eszköz a Relaxen belül került programozásra. Ezt még egyébként ki kell találni, ugyanis úgy tűnik, hogy a külügyi szolgálathoz fog majd átkerülni. Az pedig, hogy hogyan kell ezt pontosan megvalósítani, azt a fejlesztési főigazgatóság dolgozza ki. Ami pedig a végrehajtást illeti, hozzám kerül vissza, hiszen én vagyok az illetékes biztos az étkóval kapcsolatban, tehát jav, a szolgálataimtól kapott javaslatok alapján én fogok dönteni arról, hogy mi legyen a fejlesztési segítségnyújtásban. A mennyiségről egyébként a parlament dönt, a danás, tehát a <coughs> költségvetési hatóságok. Úgyhogy a félidős felülvizsgálatnál, illetve bármilyen felülvizsgálatnál ezeken a lépéseken kell végigmenni. Aztán a harmadik kérdés, a félidős felülvizsgálat a DCI e esetében. Én természetesen teljesen e elszámoltatható vagyok a parlament előtt. A parlament nekem nagyon fontos prioritást jelent. Hogyha hívnak, akkor eljövök, valamennyi kérdésre válaszolni fogok a félidős felülvizsgálattal kapcsolatban országról országra, végigmondom a részleteket, ugyanis azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb feladat, hogy teljesen átláthatóak legyünk, és elszámoltathatóak az Európai Parlament felé. Én energiaügyi biztosként is egyébként így gondolkoztam, demokráciában ez az egyetlen lehetőség. Köszönöm, mondja az elnök. Most pedig akkor a második KCDI forduló következik. Öt 5 percünk van erre, a Hall of the Union teljes unió megközelítés, illetve poli, szakpolitikai koherencia. Kretű asszony. Uh, I... Biztos úr, románul fogok beszélni. El tudná magyarázni nekem azt a nyilatkozatát, amely a Európai Unió finanszírozásának fragmentációját illeti, és ami pedig a hosszú távú célkitűzéseket illeti a stabilitás esetében, a fenntartható növekedésnél. 15 másodperce van a, vála- a következő kérdésre amikor elkészítik azt a listát, hogy milyen szakpolitikákat akarnak végrehajtani, és hogyan kívánnak minket, illetve a civil társadalmat bevonni, azt hogyan teszik meg, Levin asszony. Ami pedig a szakpolitikai koherenciát illeti, ön említette a halászatot, illetve a partnerségi megállapodásokat. A az afrikai helyi halászok számára ez prioritás jelent, és csak akkor vonnak be minket, amikor az EU-nak lehetősége nyílik arra, hogy halászon azokon a vizeken? Pibáx úr, öné a válasz lehetősége. Well, sometimes it switches. Néha vált látok, néha nem, ez egy kicsit kihívás itt a nyelvekkel. A segítségnyújtás hatékonysága. Ez azt gondolom, hogy globálisan és az Európai Unión belül is ez egy nagy kihívás, ugyanis megvan a cselekvési tervünk, ezen persze javítani kell, és a segítségnek sokkal előreláthatóbbnak kell lenni, hatékonyabbnak, nagyon sok mindennek kell megfelelni, de hát ezt a hatékonysági agendát mindenképpen folytatni kívánjuk az unión belül és globálisan is. Természetesen itt vannak olyan rendeletek, nem is annyira rendeletek, hát jogszabályok, amelyeknek a célja az, hogy elősegítsék ennek az agendának a megvalósítását. Ez egy nagyon nagy kihívás az egész fejlesztési politikával kapcsolatban az Európai Unióban. Ami a középtávú felülvizsgálatot, a midterm review-t illeti, mi haladunk, és hát amennyiben hivatalba lépek, akkor ez az egyik legfőbb kérdés lesz, és a parlament meg szokta hívni általában a biztosokat, és megkérdezi őket természetesen, és a civil társadalommal is fel fogom venni a kapcsolatot. Ez jól szervezett, nagyon komoly, pozitív feedbacket, visszacsatolást kaptam a szerepvállalásukról, úgyhogy ez nem titok számomra, és ez természetesen fontos, persze függetlenül hozzuk meg a döntéseinket a bizottságban, de ez nem zárja ki, hogy ne hallgassuk meg a véleményeket és a kritikus véleményeket is. Úgyhogy ez mindig nagyon gyümölcsöző volt, hatékony volt, nehéz kérdések esetében, és a szektorális támogatásokat illetően ezt meg kell beszélnem a kollégáimmal ezeket a kérdéseket. Azt hiszem, hogy a halászati támogatási megállapodások egy különleges kérdés, ez egy átmeneti meg, áll, megoldás, úgyhogy nekünk az az érdekünk, hogy versenyképes halászattal rendelkezzenek ezek az országok később nekünk már kevesebb segítséget kell nyújtanunk, hogy ez megvalós, de ennek a megvalósítását elő kell segíteni és éppen ezért azt gondolom, nem gondolom, hogy ez így van. Remélem, hogy ez nem így van, ahogy ön mondta, ez a kapcsolás nem jó, mert itt két külön dologról van szó, hogy kinek van joga ott halászni, az teljesen független ettől a kérdéskörtől. Ezt a két dolgot nem szabad egymással összekapcsolni és ez nem lehet semmiképpen előfeltétele a támogatásnak. Azt gondolom, hogy ez egy teljesen más eszköz. Persze, hogy nekünk van lehetőségünk ótát vásárolni, de ez nem függhet össze a segítségnyújtással. Köszönöm szépen. És most pedig egy új forduló következik, és most megadom a szót Kretűs asszonynak. 45 másodperc erejéig. Attól tartok, biztos úr, hogy többre lenne szüksége. Azt mondta, hogy mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a gazdasági és pénzügyi válság ne veszélyeztesse a fejlesztés politikai célok és a milleniumi célok megvalósítását. Milyen konkrét intézkedéseket tervez, hogy a tagállamok figyelmét felhívja a kötelezettségeikre, és arra, hogy betartsák ígéreteiket különös tekintettel a világ legszegényebb országaira. Pibák szúr, öné a szó. Nos, a helyzet az inkább kedvező, ugyanis decemberben az állam és kormányfők a brüsszeli csúcson elmondták, kifejezésre jutották, hogy látjuk már azt is, hogy milyen hatást gyakorol a gazdasági válság a fejlődő országokra, és éppen ezért növeljük elkötelezettségünket. Tehát mi szeretnénk a 0,7 százalékos GNI emelést 2015-ig. Nagyon világos, hogy az állam és kormányfők tisztában vannak ennek a fontosságával a pénzügyminisztereket is persze erre emlékeztetni kell, de ez egy nagyon jó kiinduló pozíció, ugyanis ez megvan a megerősítés az államfők részéről, még pedig egyhangúan. Van egy kiegész, van kiegészítő kérdés? Igen, köszönöm. Az lenne, hogy gondolja egy, hogy itt a prioritásokat meg kell változtatni, módosítani kell éppen ezért, hogy, mert hogy nem lehet elérni ezt a célt az adott időtávon belül, Pibáks úr. Nos, én nem korábban nem vettem részt az ENSZ folyamatokban, de azt gondolom, hogy a, a milléniumi nyilatkozat és a milléniumi fejlesztési célok igazi sikertörténet voltak. Persze lehetne ezt jobban is csinálni, ezt lehet mondani, de a figyelmet nem szabad erről elterelni. Azt gondolom, az én véleményem az, hogy a milléniumi fejlesztési célok az egy szentehén, és nem tökéletesek persze, de ez egy globális egyetértés. Értékelni kell ezt, és meg kell próbálni elérni ezeket a célokat. És tudjuk, hogy ezek jó célok, a helyes célok. Persze ambiciózusak is, ugye az elemi iskola, az iskola látogatás, oktatás biztosítása, nők jogai, tehát minden benne van, amire szükség van. Ennek a konkrét megvalósítása, hogy most egy kal jobban vagy nem, ez nem annyira a a kérdés, hanem az, hogy teljesüljenek 2015-ig, és ha nem, akkor legalább elmondhatjuk, hogy mindent megtettünk. Ha most elkezdünk változtatgatni a célokon, akkor soha nem fogjuk őket elérni. Most Ivo Vágel kollégája a szó. Elnök asszony, attól tartok, hogy szükség lesz a fordításra, ugyanis szlovénul fogok beszélni. Pibax úr mikor és ki lesz az, aki dönt ö, arról, hogy egy ország megbukott. Nagyon sok ilyen ország van, és ö, hát ott, lehol lehet tartani, hogyha majd önt megerősítik hivatalában, szembesül ilyen kérdésekkel. Nemrégében ö, sokat Hallottunk Jemenről, ő is jelölt erre a státuszra, és van egyéb ország is, amelyek a bukott államok listájára kerülhetnek, és és sokan vannak, akik már elég várják, hogy rosszabb legyen a helyzet ezekben az országokban. Pibász úr, önné a szó. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon trükkös kérdés, hogy mikor nevezünk egy államot bukott államnak, hát az akkor már nem is létezik úgyhogy én nem, mint állam, úgyhogy nem is használnám ezt a terminológiát, én inkább törékeny államnak nevezném ezeket, vagy törékeny állapotban lévő államnak és hát itt a bizottságnak van néhány közleménye, amely ezzel foglalkozik, hogyan lehet ezeket a törékeny helyzetű országokat támogatni, költségvetési támogatásra van -e szükségük, vagy egyáltalán mit tudunk tenni. Én nem nevezném, nem mondanám, hogy Jemen ebbe a körbe tartozik, ez egy teljesen más helyzet. Van ott gond elég, és ezt kezelni kell, de Jemen egy létező állam, és azt gondolom, hogy meg kell találni azt, hogy hogyan, hogyan kezeljük mindezt, különösen a terrorizmussal kapcsolatban. Jemen reagált megfelelően, és mindenképpen próbálnak levonni következtetéseket abból, ami történt, úgyhogy én inkább arra koncentrálnék, hogy folytassam azt a megközeltést amelyet az előzőm is alkalmazott, tehát a törékeny helyzetben lévő országok, ezt a terminust használnám, és a Költségvetés Ellenőrzési Bizottságban is meg kell ezt vitatni, ugyanis itt a kockázatok nagyobbak, amikor döntést hazunk, úgyhogy meg kell ebben állapodni a kokobúval is, amikor ilyen kérdések merülnek fel. Kiegészítő kérdés, köszönöm szépen a válasz, teljesen elfogadható ez számomra. A parlamentben néhány órával ezelőtt vita folyt Ashton asszonynal a meghallgatása során, és a kérdésem az, hogy nem lenne szükség egy olyan kezdeményezésre, hogy az állam és kormányfők ö, ö, kezdeményezéseinél a parlamentet hogy ö, ö, vegyék figyelembe. Hát ez Eston asszonynak a kompetenciája, ő építi ki a külügyi szolgálatot, az ő szerepe rendkívül ö, bonyolult, és ő az, akinek a, a funkcióját a szerződés rögzíti. Következő kérdés. Barstajsznak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos jelölt úr. Nagyon sok olyan projekt van a harmadik világban, amelyeket olyan vállalatok hajtanak végre, amelyeket adóparadicsomokban jegyeztek be. Azt hiszem, hogy ez egyébként a tőke elszivárgás segíti elő, illetve az átláthatóság hiányát. Az EBB úgy tűnik, hogy kölcsönökön keresztül ad támogatásokat, de ezeket a kölcsönöket pedig adóparadicsomokban található bankokon keresztül nyújtja. Pibák úr, mit kíván ezzel tenni? ezzel kapcsolatban tenni. Nagyon örülök, hogy nem régiben a fejlődő országok is elkezdtek foglalkozni az adóparadicsomok kérdésével. Én új tagállamból jövök, és mi magunk is nagyon sokszor elszenvedtük a, ezen adóparadicsomoknak a kihatásait. Úgyhogy azt mondhatnám, hogy nekünk fejlett országoknak is küzdenünk kell az adóparadicsomok ellen. A kérdés az, hogy hogyan lehet jobb teljesítményt nyújtani. Azt hiszem, hogy nagyon fontos ezt figyelemmel kísérnünk, ami pedig a bizottság tevékenységét illeti a közpénzekkel kapcsolatban mindent meg kell tennünk azért, hogy adóparadicsomokban ne kerülhessen ez a közfinanszírozás. Tehát ne támogassuk az adóparadicsomokat, ugyanakkor pedig harcoljunk ellenük. Próbáljuk meg ezeket megszüntetni, ugyanis egyáltalán nem segít a helyzetünkön, hogyha nálunk is vannak adóparadicsomok. Szerintem ez sokkal inkább múlik a fejlett országokon, mint a fejlődő országokon. Hogyha hátradőlünk, akkor nyilván az adóparadicsomok tovább virágoznak, de én biztosként arra fogok törekedni, hogy hogy semmi olyan műveletbe ne menjünk bele, amelyek amelyek adóparadicsomokon keresztül valósulnának meg. Kiegészítő kérdés, Tász úr, Nos, biztos úr, ön azt mondta, hogy a fejlett világnak kell több erőfeszítést tenni, de én azt hiszem, hogy az Európai Bizottságnak is meg kell ezt tennie. Például, amit az Európai Beruházási Bankról mondtam, az EBB-ről, különböző jelentések kerültek nyilvánosságra idén-nyáron, és itt pedig tulajdonképpen megkérdőjelezik azt, amit az Európai Beruházási Bank végez ön biztosként hajlandó-e arra, hogy a felelősökkel felveszi a kapcsolat az, e- az EBB-nél? Nagyon jó kapcsolatom volt Májstát elnök úrral, még az előző munkakörömben. Azt hiszem egyébként nagyon messzire juthatunk, konzisztenciára van szükség, és ezt folytatni fogjuk. Szerintem nagyon gyakran oda jutunk vissza, hogy az EU-nak példát kell mutatnia a korrupció elleni küzdelemben. Köszönöm, mondja az elnök asszony. Úgyhogy azt hiszem, konzisztenseknek kell lennünk, fejezi be a biztos. Most pedig Schneeber Jastram asszony következik. Uh, Frau Vorsitzende. Elnök asszony, Biztos jelölt úr, a kérdéseim az ázsiai országokkal, Kínával és a fejlődő országokkal kapcsolatos. Azt szeretném tudni, hogy hogyan próbálja az Európai Unió érdekeit ebben a versenyben képviselni, ami az erőforrásokért folyik. Milyen lehetőséget lát az európai és ázsiai fejlesztési politika koordinálására a második kérdés, ami még nem került szóba, az a kapcsolatos, hogy hogyan alakul az oktatás. Félbe kell, hogy szakítsam, és Pibelsz úrnak adom meg a szót. Azt hiszem, hogy Kínát nem azt gondolom, hogy nem szabad összehasonlítani a mi a fejlesztési politikánkat Kínáéval, és ez nem verseny. Persze következtetéseket le kell és le lehet vonni. Fontos, hogy megőrizzük elveinket, és a legfőbb feladatunk az, hogy a szegénység ellen küzdjünk, és ez stabil államokat tesz szükségessé fejlett gazdasággal és megfelelő alapjogokkal. Ezt kell szem előtt tartani, Kínát is meg kell győzni, hogy ez a jó út, ez a helyes út, és ezt az ENSZ-en keresztül, de hát a bilaterális párbeszéd keretében is megtehetjük. Meg kell mutatni, hogy nekünk van igazunk, és a mi fejlesztési politikánk a helyes. Második megjegyzés, persze látni kell, hogy Kína milyen potenciállal jelentkezik friss pénz, van ott az afrikai infrastruktúra kiépítésére, úgyhogy nem lehetünk fenhéjázók. Nekünk ezt lehetőségként kell tekinteni az elődöm, ö, már említettem többször a nevét, ö, ö, így közelített Kínához, és én ezt folytatni kívánom. Kína esélyt ad, de természetesen veszélyeket is rejt magában. Ez nem jelenti azt, hogy most versenyeznünk kellene Kínával, nem nem tehetjük azt, amit Kína ma tesz, de Kínának megvan a lehetősége, hogy jobb legyen, mint ma. Köszönöm. Van kiegészítő kérdés? Nincs rendben, akkor. Köszönöm szépen. Pibász úr. Még nem hallhattuk Önt azzal kapcsolatban, hogy a fejlesztés és a bevándorlás közötti kapcsolatról hogyan vélekedik Ön, hiszen ez nagyon fontos probléma. Nagyon világos kérdést szeretnék feltenni. A Kotonú egyezmény kapcsán nem tudom, hogy önnek mi a véleménye, a bevándorlással kapcsolatos fejezetben van-e valami, ami nem az ön szájízének megfelelő, és ha ez így van, akkor magyarázz el, hogy mi és hogyan változtatná azt meg. Pibel szúrja szó. Nos, hát igen, a kotonúi egyezményben megpróbálunk a bevándorlással kapcsolatban is jó megfogalmazásokat kieszközölni. Megpróbáljuk tehát ezzel a, ezzel a kérdéssel kapcsolatban a megfelelő megfogalmazást megtalálni. Nos, hát az én véleményem a bevándorlásról eléggé összetett. Ez ugyanis összefüggésben van a szegénység elleni harccal, és hosszú távon lehetőségeket rejt magában, de ugyanakkor a, be, a legális bevándorlás afgánoknak is kell lehetőségeket biztosítani, például afgánok legálisan érkezhetnek Franciaországba, és ott tanulhatnak vagy dolgozhatnak. Tehát azért mégiscsak lehetőségeket kell nyújtanunk legális bevándorlásra is, ugyanis hogyha semmilyen legális lehetőség nem nyílik, akkor biztos, hogy sokkal nagyobb az esély annak, hogy illegális bevándorlással kell majd számolnunk. A kotonui egyezményben pedig megpróbáljuk sokkal pontosabb keretek közé szorítani a bevándorlási, kivándorlási kérdéseket a származási országokkal. Köszönöm. Kiegészítő kérdés. Igen, ön megerősítette ebben abba, engem abban, hogy nem szabad olyan országokba visszatoloncolni embereket, mint például Líbia, ahol a, az emberi jogokat súlyosan megsértik. Pibász úr? Igen, elnök asszony, hogyha kiegészíthetem. Pibalgs úr a nevem. Tudom, hogy létezik ilyen név is, ahogyan ön ejti ki, de azért én szeretném, hogyha helyesen ejtenék a nevemet. Ami a bevándorlási politikánkat illeti, mindig megpróbálunk odafigyelni az emberi jogok tiszteletben tartására és a Tolonc egyezményre is. Az Európai Unió politikája azt mutatja, hogyha valakit vissza kell toloncolni, akkor nem szabad megengedni azt, hogy abban az országban őt emberi jogaiban megsértsék. Hát ez egy fontos politikai kérdés. Elnök, köszönöm szépen. Akkor most megadom a szót az AKC EU delegációnak, amelyet itt most alelnöke fog ö, itt képviselni Louis Michel. Köszönöm szépen. Kedves elnökasszony, Pibalks úr, én ismerem önt jól, és azt hiszem, hogy nagyon sajnálnám, hogyha önt nem hogyha ő nem kapná meg ezt a posztot, ugyanis nagyon világosan fogalmazott, nagyon kemény prioritásai vannak, és ezeket azt hiszem, hogy biztos garanciának vehetjük, Úgyhogy csak egyetlen egy kérdésem lenne, mert persze, hát nagyon sok kérdésem felmerülhet, és egyébként a feltett kérdésekkel is minden egyetértettem, de nekem az lenne a kérdésem, hogy mi az ön véleménye a ö, büdzsé támogatásoknak, ugyanis ez mindig nagyon kemény vitákat vált ki. Egyesek nagyon ö, támogatják, mások viszont elutasítják, ugyanis ez tulajdonképpen a, azt képviseli a költségvetési támogatás, hogy bízunk a partnereinkbe, de hát persze vannak olyan országok is, ahol ezt nem lehet elvárni. Igen, kijelölt biztos úr, hát tudom, hogy ez egy nagy probléma. És egyébként támogatom a költségvetési segítségnyújtást, ugyanis ez az ownership-et támogatja, és pont ezt szeretnénk mi is előmozdítani, ugyanis olyan országokra van szükség partnerként, akik megvalósítják azokat a politikai célokat, amelyeket maguk elé kitűznek. De ugyanakkor nem vagyunk vakok sem, a költségvetési segítségnyújtás területén, hiszen ott vannak a benchmarkok, és tudjuk ellenőrzi, ellenőrizni, hogy ezeket hogyan tartják be. Persze szektoriális támogatást is adunk az oktatás területén például, vagy az egészségügyben, és szerintem nagyon bölcsen járunk el. Nagyon jó indikátorokra van szükség, pontos, megbízható adatokra, meg vagyok győződve arról, hogy nagyon jól alakították ki, és hatékonyan az Európai Bizottság politikáját ebben a tekintetben, de természetesen bármilyen kérdés felmerül, bármikor ezekre választ akarok adni, ugyanis minél sikeresebb egy ország, annál jobb nekünk is, tehát ez egy jó hozzáállás, ez egy jó módszer. Nem büntetni kell, hanem lehetőségeket adni. Sőt, hogyha valaki jól halad, akkor középtávon további segítségnyújtásokra is számíthat. Tehát nincsen már ilyen fajta büntető politikánk, és ezzel mind, egyre több lehetőséget adunk a partnerországoknak. Elnök, köszönöm szépen. Michel úr, kiegészítő kérdés. Igen, két kérdés. Egy fontos témáról, amely mindannyiunk számára kedves. Az egyik az Európai Parlament ellenőrzése az EPA megállapodásokkal kapcsolatban, ez a az EU-AKC parlamenti közgyűlésre tartozó kérdés, és ezzel kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogy hogyan kívánnak önök a fejlődő országok ásványkincseivel kapcsolatban eljárni, hiszen ezeket nagyon gyakran, sajnos, olyan cégek aknázzák ki, amelyek egyáltalán nem a helyi lakosság érdekeit tartják szem előtt. Helyes, pont 45 másodperc volt. Nos, hát az első kérdésre az lenne a válaszom, hogy hát igen, benne van az jogszabályokban a parlamenti ellenőrzés joga, de ugyanakkor nem szabad az AKC-EU parlamenti közgyűlés ellenőrzésének lehetőségeit lecsökkenteni. Ami pedig a természeti kincseket illeti, hát itt nagyon sok fontos kezdeményezés van, különböző átláthatósági lehet, kezdeményezések, a transparency például ilyen. Meg kell találni azokat a módszereket, amelyek révén nemzetközi szinten fel tudunk lépni Nos, hát sajnos lejárt a válaszadásra szánt idő, úgyhogy akkor jön a negyedik kör a kérdés-válasz szempontjából. Newton Daniel a szó. Köszönöm szépen. Gratulálok önnek, hogy megpróbálja betartani az időt. Biztos jelölt úr, én azt gondolom, hogy a fejlesztés politikai fejlesztés segítségnyújtási politikánk egy sikertörténet, és azt hiszem mindannyian büszkék lehetünk rá. Ön mit gondol, hogyan tájékoztathatnánk az európai közvéleményt jobban arról, hogy egészen pontosan mi történik, hogy ők is büszkék lehessenek arra, hogy mi történik. Elnök, biztos előtt úr, öné a szó. Nos, ez valóban egy bonyolult kérdés, ugyanis ez az egyik fő nehézségünk, hogy nem sikerült jó kommunikációt kialakítanunk Európán belül, nagyon jó munkát végzünk. Szerintem ezzel sokan egyetértenek velünk, de ez valahogy nem sikerült megfelelően kommunikálnunk. A fejlesztéspolitikával ugyanez a helyzet. Ez egy sikertörténet, nyilván lehetnénk ennél jobb, jobbak is, de igenis az emberiségnek az egyik fő kihívásával nézünk szemben. Vannak olyan kérdések, mint például a fejlesztési napok, belga elnökség alatt is lesznek ilyenek, hogy tájékoztathassuk a médiát például a tevékenységünkről, illetve az új tagállamokban például tartunk szemináriumokat, tájékoztató szemináriumokat, de azt hiszem a legnagyobb lehetőségünk a kommunikációra az internet. Ugyanis ez az a médium, ahol nincsenek határok. Úgyhogy arra törekednék, hogy jobban kommunikáljunk a tevékenységünkről, mire költjük a pénzünket, mit, tudná, mit értünk el, és mi történt volna, hogyha nem tevékenykedtünk volna. Szerintem ez az egyik legnagyobb kihívásunk, hogy kommunikáljunk annak érdekében, hogy az emberek büszkék lehessenek. És ezt csak akkor érhetjük el, hogyha az emberek tudják, hogy nem veszett el a pénzük, hogy többletértéket nyújtunk, hogy az országoknak jobb helyzetet biztosítunk. Kiegészítő kérdés, igen, teljes mértékben egyetértek. Az internet egy nagyon erőteljes új eszköz. Nem tudom, hogy a Twitterrel foglalkoztak-e már, ugyanis Például, hogyha ön utazik a világban, akkor a Twitteren tájékoztathatna minket a tevékenységéről. Őszintén szólva mondja biztos úr, nem igazán ismerem jól ezeket az eszközöket, blogom van, de azt hiszem, hogy egyelőre inkább meg kellene próbálnom jobban megérteni, hogy Twitter mit is jelent. A blogolással egyébként nagyon sikeres voltam, azt hiszem, az előző pozíciómban. Egyelőre még a Twittert jobban ki kell silabizálnom. Elnök asszony, biztos Newton Dan úr szívesen megtanítja önnek, hogy hogyan is működik ez. Merci, madame la présidente. Monsieur le Köszönöm szépen. Tisztelt kijelölt biztos úr, ami az Európai Unió és a tengeren túli területek kapcsolatát illeti, az Európai Bizottság azt javasolja, hogy 2013 után olyan megfogalmazásokat alkalmazzunk, amelyek már a regionális politikában az unió belül területein is nagyon jól működtek a periférikus területek kapcsán. Más szavakkal, Mit gondol ön, ez valóban helyes-e? És ön hogyan kívánja hatékonyan képviselni a tengeren túli területeket, hiszen ezek európai területek, biztos úr megkapja a szót a válaszadásra. Angolul fogok válaszolni erre a kérdésre. Számomra ugyanis a terminológia egy kicsit egyszerűbb angolul. A DG Developmentben ez a munkám részét fogja képezni, hogy a tengeren túli területekkel foglalkozzak, tehát folytatom majd ennek a területnek a felül ö, vizsgálatát. talán 286 millió euróról beszélünk. Ez nem a legnagyobb büdzsé, de azt hiszem, hogy én elkötelezett vagyok abban, hogy folytassuk a munkát, hiszen a szerződésben is benne van ez, és továbbra is támogatni fogjuk ezeket az országokat. Most ezzel kapcsolatban részletesebben nem tudok választ adni, hiszen a dossziékat még most tanulmányozom, és ezek az országok olyan területek, amelyeket még jobban meg kell ismernem, de azt hiszem, hogy a politikánk részét képezik, úgyhogy ezt folytatni fogjuk mindenképpen. Kiegészítő kérdés nincs. Akkor most Berman úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hollandul szeretnék beszélni, úgyhogy Pivász úrnak fordításra lesz talán szükségem. sok fronton kell majd az új hivatalában harcot folytatnia. A kérdésem mi lenne? Nos, a következő. A pénzügyi forrásokhoz való hozzáférés. A fejlesztési politika problémája a hozzáférés biztosítása a szegények, a nők számára, különösen az uniónak sokkal becsvágyobb politikát kellene folytatnia, hogy a pénzügyi eszközökhöz való hozzáférést biztosítsa, nem csak mikrohitelekkel, hanem biztosítással. Mit gondol erről, és milyen céljai vannak? Öné a szó, biztos jelölt úr azt gondolom említette a gender kérdést, és természetes, hogy ez az én prioritásaim között lesz a felülvizsgálat, amit review során megnézzük, hogy mit lehet tenni. Nagyon sok eszközzel kapcsolatban vannak már ilyen irányú projektek. Meg kell nézni, hogyan tudjuk ezt a dimenziót erősíteni. Pontos választ nem tudok adni, de mindkettő prioritás kiegészítő kérdésem lehet. Hát amíg a finanszírozás nem szabályozott a saját hozzájárulás révén, az bizony időt fog igénybe venni. Például az egészségügyi rendszerek finanszírozását is folytatni kell, és mit gondol a HIV alap létrehozásáról, tehát hogyan gondolja, hogy itt a finanszírozást javítani lehet biztos jelölt úr? Természetesen fogjuk a globális alapok finanszírozását a tuberkulózis, malária, AIDS elleni küzdelemben. Itt természetesen eleget kell tennünk kötelezettségeinknek, és ezt meg is fogjuk tenni. Persze itt mindig komoly a kihívás hogy most az alapokba vigyük a pénzt, vagy közvetlen támogatást biztosítsunk. Ha világosan látjuk, hogy több a hozzáadott érték, hogyha ez a nemzetközi alapokon keresztül történik, akkor ezt úgy kell csinálni. Miért ne? És meg kell nézni, hogy ezek az alapok kiszámíthatóak legyenek, megbízhatóak a globális alap például az AIDS, a tuberkulózis és a malária ellen, ez abszolút pozitív, és hát nincs szándékomban változtatni ezen a politikán. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a ő szót, és egy Afrikával kapcsolatban azt gondolom, hogy nagyon magas a HIV fertőzöttek aránya, és hogyan tudunk segítséget nyújtani az éjsz elleni küzdelemben, de még egyéb összefüggések is fontosak. Például Dél-Afrikában Jakob Zuma az államfő, és most változtatott az éjsz elleni küzdelemet meghatározó politikáján. Az Európai Uniónak azt gondolom, hogy meg kell nézni, hogy mindez hogyan alakul, de valamit tenni kéne a HIV, illetve az AIDS ellen, mégpedig másképp, mint ahogy ez eddig történt. Öné a szó, biztos úr. Nos, én azt gondolom, hogy azért sikerült előrelépést elérnünk, haladást elérnünk, persze válaszoltunk is a kihívásokra. Néha sokan hallottuk azt, hogy túlságosan sokat költöttünk erre a területre, de azt gondolom, hogy egyre jobbak vagyunk, folytatjuk ezt a politikát, és mindenképp mindenképpen foglalkozni kell a kérdéskörrel összefüggő területekkel és a megelőzéssel, és az oktatás is ide tartozik, úgyhogy ez egy nagyon széles skálát ölel fel. Azt hiszem, hogy folytatni kell ezeket a politikákat, nem látom a szükségét annak, hogy itt komoly változtatásokra lenne szükség, és lehet, hogy egy finom hangolás szükséges, de nem több. Köszönöm, köszönöm szépen sok esetben konkrét lépések történnek bizonyos szervezetek részéről, és hát azt szeretném tudni, hogy ön is hajlandó-e támogatni ezt a fajta idealista megközelítést. 30 másodperc. Sok munka ezzel kapcsolatban <clears throat> nagyon sokat dolgoznak ezzel kapcsolatban, sokszor nagyon nehéz körülmények között, és ezt a munkát támogatni kell, de hát mindez a pénzügyi keretek között kell, hogy maradjon, azon nem léphet túl, mert a kokobú egyébként ehhez nem járul hozzá, ők mindig nagyon éles szemmel kísérik mindezt figyelemmel, úgyhogy itt korlátozottak az eszközök, de persze, hogy támogatjuk ezeknek a szervezeteknek a munkáját, és fogjuk is támogatni őket. Neuszach kollégája szó. Igen, tisztelt Pibax úr, azt hiszem, hogy nem lesz hátrányos Európa számára, hogyha egy olyan fejlesztési biztosunk lesz, aki korábban az energiapolitikával foglalkozott. Azt gondolom, hogy a milléniumi célok megfelelő energiaellátás nélkül nem valósíthatók meg. Az éghajlatváltozásra tekintettel kérdezem én, hogy hogyan próbál a fejlődő országokban erőteljesebben alternatív és megújuló energiaforrásokat erőltetni, vagy úgymond felhívni a figyelmet ezek fontosságára, Pibák szúr. Már ezt meg is kezdtem, ezt a munkát, amikor energiaügyi biztos voltam, és nagyon fontos, hogy nagyobb érdeklődést mutassanak a fejlődő országok ezen energiafajták ellen megfelelő technológia van már a szoláris energia esetében, ez nem csak fotocellákat jelent, de a szél turbinákra is lehet alapozni. Úgyhogy azt hiszem, hogy jobban kell ezeket a projekteket támogatni. Energiaellátás nélkül nem képzelhető el haladás. Nincs esély Afrika számára sem. És a foszilis energiahordozók egyre drágábbak lesznek. Tehát mindenképpen ha gázalapú erőműveket építünk, az a gáztól való függés növeli. Úgyhogy a megújuló energiaforrásokra nagy szükség van, és amennyire csak lehet, ezt szeretném elősegíteni. Megvan ez a technológia, ezeknek az országoknak energiára van szükségük, és itt kell beruházásokat tennünk. Az energia az meghatározó, és a kínaiak ebben nagyon komoly összegeket fektettek be, ez jó, de a mi feladatunk az inkább a hálózatokra és a forrásokra kell, hogy célozzon ezekben az országokban. Teó Karasz asszony, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Pibax úr, azon se lepődnék meg, ha görögül válaszolna nekem, de angolul fogom mégiscsak feltenni a kérdésemet. Annak érdekében, hogy az ENSZ célját 2010-ig biztosítsák az egyetemes hozzáférésről egészségügyi dolgozók számára, illetve orvosok számára, tudósok számára. A bizottság továbbiakban is támogatja-e a globális AIDS vakcinációs kezdeményezést annak érdekében, hogy az új, úgynevezett orvosi infrastruktúrát kifejleszék Fekete-Afrikában. Biztos jelölt úr, öné a szó. Hát attól tartok, hogy görögül nem fogom önt megletni, ugyanis a görög még mindig kínai <coughs> számomra. És ugyan fizikát tanultam, a betűket felismerem, de ezért köszönöm hálásan, hogy angolul tette fel a kérdést, ugyanis időnként nagyon nehéz a tolmácsolást, illetve az eredeti kérdést is ő, ugyanúgy figyelni. Nyilvánvalóan az orvosi ellátás az egyik fő feladata az Európai Bizottságnak. A kérdés egyrészt az volt, hogy egészség ügy szempontjából milyen kötelezettségvállalásaink voltak. Nagyon világos, hogy az egészségügy mindig figyelmünk középpontjával lesz. Támogatjuk nem csupán a globális alapokat, hanem saját programjainkat is. Afrika esetében például támogatjuk a telemedicin programot, például szakértőket, szakembereket oda lehet hívni, tehát próbálunk megtenni mindent azért, hogy az egészségügyi károkat csökkentsük Afrikában. Ez a fejlesztési céloknak is megfelelő, megfelel a milleniumi fejlesztési céloknak kötelességünk, hogy ezek betartását, teljesítését biztosítsuk És biztosíthatom önt a felől, hogy ezt a továbbiakban is megteszük. Kiegészítő kérdés. Ön hogyan, mit kíván tenni, hogy megakadályozza az agyelszívást az szubszaharai régióból? És 2015-ig hogyan kívánják megvalósítani a milleniumi fejlesztési célokat? Hát az agyelszívás csak úgy lehet megelőzni, hogyha a milleniumi fejlesztési célokat elérjük. Ugyanis, hogyha az országok jobb helyzetbe kerülnek, akkor az emberek nem próbálnak onnan majd elmenni, hiszen ott is találnak majd munkát. Ez teljesen világos. Tehát a fejlesztési politikát azért kell erősíteni, hogy elkerüljük az agyelszívást saját hazámban egyébként ugyanez a probléma. Nagyon sok fiatal elhagyja az országot, hogy már más országban dolgozzon. Általában egyébként az emberek hazatérnek, ugyanis mindenkinek a szülőföldje a legjobb hely az éléshez, úgyhogy amíg a fejlesztési politikát tudjuk biztosítani. Jó, akkor most pedig megadjuk a következő társdelegációnak a szót, ez a pánafrikai delegáció, és ezt pedig Mihály Gáler képviseli. Köszönöm szépen, biztos úr, az én delegációm számára az EU-Afrika stratégiájának megvalósítása rendkívül fontos a pán-afrikai parlamenttel való együttműködésünk során nyolc partnerség szerepel ebben a keretben, és nem sokára lesz az EU-Afrika csúcs. Milyen irányban próbálja ezt a stratégiát fejleszteni, és továbbvinni, hogy bizonyos területeken konkrét eredmények születhessenek. Feltételezhetem, hogy ezt a parlament barát hozzáállását meg fogja őrizni a megvalósítás során, tehát a csúcsokon való részvétel, a trojka ülésein való való részvétel és az intézményi támogatás elosztásában, amely ezen a területen rendelkezésre áll, az az 55 millió euró. Öné a szó, Pibax úr. Igen, hát persze elven igen, továbbra is fogjuk folytatni ezt a támogatást a Pán-Afrikai Parlament esetében. Ez egy nagyon jó kezdeményezés, és szeretnénk ezt elősegíteni, ez erősíti a demokráciát. Hogy a, azt gondolom, hogy a stratégia jó abban az értelemben, hogy van nyolc stratégiai partnerség, ezen tovább kell dolgozni, fontos számomra az energiapartnerség, már van az Afrikai Unió megfelelő bizottságával is együttműködésünk. Azt hiszem, hogy most egy kritikus elemzésre van szükség. Ugye két éve folyik a megvalósítás, és a legnagyobb nehézség véleményem szerint, hogy nincs független pénzügyi forrás, úgyhogy mindenhonnan különböző területekről kell elvonni a forrásokat amennyire tudom, az eredmény eddig jó, tovább kell folytatnunk ezt a munkát, és a harmadik csúcson, az EU-Afrika csúcson talán már tudunk néhány konkrét projektet elfogadni, például az energiahálózatokkal, éghajlatvédelmi kérdésekkel, kapcsolatosan itt lesz lehetőség előrelépésre, de jelenleg azt mondanám, hogy ezt a stratégiát meg kell őrizni ezen. Továbbra, dolgoznunk, továbbra is dolgoznunk kell. Kiegészítő kérdés Említette a problémát, ugye több vágányon dolgozunk Afrikával, kotonu, Afrika stratégia, aztán Dél-Afrika, DCI, hát a jövőben nem gondolja-e, hogy ezeket a különböző vágányokat egy irányba kellene vinni, hogy ezek az intézmények kiegészítsék, kompatibilisek legyenek, kiegészítsék egymást. Biztos úr, gyorsan kérem. Igen, ez egy nagyon komplex kérdés az ECP, az ezeknek az országoknak a kezdeményezése tulajdonképpen. A kottonói megállapodás megmarad, ezek az országok döntöttek erről, de persze a többi esetben nagyobb szinergiára lenne szükség. Én azt gondolom, hogy itt még van mit tenni. Köszönöm. Ötödik forduló. Most következik az ötödik forduló, és meg is adom a szót Szászoli úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr. Nagyon sok kérdésről esett már szó. Köszönöm szépen. De az is biztos, hogy ön fontos részét fogja vezetni a külpolitikánknak. Éppen ezért azt szeretném, hogyha politikai szempontból értékelni hogy melyek azok az európai gyenge pontok, amelyekre oda kell figyelni. Legalábbis az ön véleménye, illetve tapasztalatai mit mutatnak? Kijelölt biztos úr? Nos, hát azt hiszem, hogy nagyon <laughs> sok gyenge pont van. Talán az egyik legnagyobb gyenge pont az az, hogy sokszor 28 politikánk van, 27 tagállam plusz a bizottság külön politikát végez. Talán a fejlesztési támogatások terén már tettünk irány, abba az irányba lépéseket, hogy közösen lépjünk fel, de azért itt még nagyon sok erőfeszítésre van szükség. Amikor önök, amikor beszélünk a, tag, a tagállamokkal erről, akkor mindenki azt mondja, hogy jó, jó, de azért amikor konkrét kérdések merülnek fel, akkor mindenki a saját prioritásait próbálja erőltetni. Tehát amikor a megközelítésekről beszélünk, akkor valóban egységes a fellépés, de amikor konkrét esetekről van szó, akkor viszont már mindenki egy kicsikét öncélúvá válik. Azután az is nagy gyengeségünk, hogy nem vagyunk eléggé rugalmasak hiszen mire megegyezik 27 tagállam és a parlament, valamint a bizottság mind-mind megegyezésre jutnak, akkor dinamikusabb megoldás születik, tehát itt igazából rugalmasságra van szükség, és ezt a Lisszaboni szerződés be is vezeti. A kollégám Keti Ashton szerint nagyon nagy lehetőségek nyílnak most arra, hogy minél hamarabb tudjunk reagálni, és rugalmasabbak legyünk. A politikai, illetve a pénzügyi megközelítés összhangban kell, hogy álljon, mert nagyon sokszor túl hosszú időbe telik, mire sikerül valamit tennünk a fejlesztési projektekben, mint például a francia vagy brit kollégák, nál jobban tudunk teljesíteni, de például a svéd kollégákhoz képest sokkal lassabbak vagyunk, tehát az fontos, hogy gyorsabban tudjunk lépni. Elnök, köszönöm szépen. Kiegészítő kérdés? A víz mindig is konfliktusok forrása volt, és lesz is, és tudjuk, hogy a jövőben még inkább azzá válik. Ez vajon prioritását képezi az ön ö, ö, megközelítésének? Válasz, igen, természetesen igen, hiszen a víz óriási kihívásokat jelent. Egyrészt azért, mert nagyon kevés lesz a víz a jövőben, és a energia, illetve a víz összefüggnek ilyen szempontból, úgyhogy olyan projekteket kell támogatnunk, például Közép-Ázsiában, amelyek mind a kettőt megoldják. Tehát például Üzbegisztán lent a völgyben és a hegyi területek közötti projekteket meg kell támogatnunk, ugyanis óriási kihívás a víz legalább akkor, mint az energia. Préda úré a szó. Köszönöm szépen. Most, most, most. Itt vagyok, itt vagyok. Nos, hát a válaszok között volt egy olyan kérdés is, hogy mik a legfontosabb jogalkotási kezdeményezések. Ön azt nyilatkozta, hogy a kotonúi egyezmény felülvizsgált az ön számára a prioritás, és az én kérdésem pontosan erre vonatkozik. Mik az ön elvárásai a kotonúi egyezmény második felülvizsgálatának eredményeiről. Azt is szeretném, hogyha politika dimenziójára fókuszálna ennek a megállapodásnak. Köszönöm. Köszönöm, kijelölt biztos úr. A kotonúi egyezmény 2020-ig még érvényben van. A felülvizsgálat igazából egy lehetőség arra, hogy modernebbek legyünk, hogy a kereskedelmi kérdésekre vagy a bevándorlási kérdésekre jobban, pontosabban reflektáljunk. Tehát ez egyfajta lehetőség, igazi partnerséget szeretnénk az AKC országokkal. Igazából ez az elvárásunk a kotonói egyezmény felülvizsgálatával kapcsolatban. Persze az AKC országok részéről is hajlandóságra van szükség, és remélem, hogy 2010 közepére nagyjából le tudjuk zárni ezeket a tárgyalásokat, és az Európai Parlament lesz majd az az intézmény, amelynek ki kell mondani a véleményét a kotonúi egyezmény felülvizsgálatáról, tehát ettől is függ majd minden. Úgyhogy a tárgyalások folynak, és úgy gondolom, hogy a következő hat hónap talán elég is lesz arra, hogy egyezményre jussunk. Úgy gondolom, hogy a kotonúi egyezmény nagyon fontos építőköve a fejlesztési politikánknak, ugyanis az időben, ahogy előre haladunk, nagyon sok javulásról tesz tanúbizonságot a megállapodás, aztán, hogy 2020 után mi lesz a kotonúi egyezménnyel, az megint más kérdés, ezt az Ákácsi országokkal közösen kell majd eldöntenünk. Elnök, köszönöm, van-e kiegészítő kérdés? Nincs. Tirolian úr, a szó. Biztos úr. Az EPÁK e prioritást képeznek az Európai Unió számára. Nem tudom, hogy az önvéleménye szerint létezik -e egyáltalán ebben az értelemben koherens európai politika. Ugyanis nagyon gyakran láthattuk azt, hogy nem vették figyelembe a partnerek kérdését, vagy véleményét az Európai Unió részéről. A regionális fejlesztési megbízottak, a Fed és a Feder öm, alapok tekintetében, és itt félbeszakítja a elnök a felszólalót, Pibán szúrja szó. Nos, hát eléggé összetett ez a kérdés. Valóban van már gazdasági partnerségünk is, mindkét részről. Azt hiszem, hogy eléggé kielégítő az együttműködés. A ultraperiférikus régiók részéről szintén hajlandóság mutatkozik erre a politikára, vagy ennek a megvalósítására, csak az a fontos, hogy koherensek legyünk, ugyanis minden egyes országgal más politikát folytatunk, úgyhogy nagyon nehéz koherenciát kialakítani. De az is igaz, hogy például a Karibi térségben valóban eléggé aggasztó a helyzet, és ilyen szempontból mindenképpen megoldásokat kell találnunk. Szükség van arra, hogy javítsuk a helyzetet. Kacmanek úré a szó. Nincs itt, és aztán Michel, illetve de itt van, és aztán Michel úr következik. Én Mitchell urat fogom most helyettesíteni, ugyanis ő az ODA-ról szeretett volna egy kérdést felvenni. De Gucht úrral már beszéltünk erről a témáról, és akkor azt mondta, hogy a tagállamok mozgósításához a megnevezés politikáját, a rámutatás politikáját kell alkalmaznunk. De hogyan lehetnénk kemények ezekkel az országokkal? Ez lenne a kérdésem. Hogyan győzhetjük meg az országokat arról, hogy ezt meg kell tenni? Tudom, hogy nem könnyű ezt a politikát alkalmazni, ezt a taktikát, a name and shame, a megnevezés, megszégyenítés politikáját. Ugyanis nyilván ezeknek az országoknak is nagyon sok kihívásuk van, hát nem ellenzik ők a fejlesztést, a fejlődést, de persze a bizottságnak az a kérdése, hogy hogyan lehetne meggyőzni a polgárokat, a választókat. Én inkább azt mondanám egyébként, hogy emlékeztetnünk kell az országokat. Például ne felejtsük el, hogy az Európai Tanács mit mondott decemberben Tudom, hogy ezeket a dolgokat nem annyira könnyű teljesíteni, úgyhogy a továbbiakban is ezt az ODA kérdést nagyon szorosan figyelemmel kísérjük. Hamarosan lesz egy félidős felülvizsgálat, a tavaszi csomag és aztán pedig az ENSZ-el lesz egy találkozónk szeptemberben a létező legmagasabb szinten, Úgyhogy egészen biztos vagyok abban, hogy a tagállamok teljesíteni fognak. Van egy beszámolói rendszerünk, ami arra biztatja a tagállamokat, hogy teljesítsenek. Ugyanis ez megmutatja, hogy igen, ez fontos, ez számít, és ezt ígértük, ezt kell teljesíteni. Úgyhogy szerintem a megszégyenítés politikája az nem annyira helyén való, nem annyira eredményes, hiszen mindenkinek vannak kihívásai, vannak persze vállalásaink is. Aztán pedig az energiánál, megújuló energiára egyszerűen lehetetlen volt a célokat megállapítani. Aztán egy kiegészítő kérdés Michel úrtól. Egy másik ülésre kellett mennem, azért nem voltam itt. Azt szeretném kérdezni a biztos jelölt úrtól, hogy mivel az kötelezettség vállalásainknak nem tudunk megfelelni, változtassuk meg a szabályokat, és máshogy mérjük, de ez nagyon veszélyes. Tehát akkor vehetjük úgy, hogy ön arra törekszik majd, hogy a tagállamok tartsák ezt a 0,7%-os vállalást? Hát a bizottság állapította meg ezt a célt, úgyhogy a biztos maga hogyan mehetne ezen cél alá? Egyszerűen nincs visszaút. Ezt a vállalást tettük decemberben. Kacmarek úr? Ön egy olyan országból származik, amely új donorország, nagyon sok ország közép-kelet-európában nagyon mély átalakuláson ment keresztül az elmúlt húsz évben. És talán tapasztalatainkat föl lehetne használni a fejlődő országok érdekében is. Ön ezt hogyan látja? Ugyanis sikerült ezt a folyamatot sikeresen befejeznünk. Szerintem a tanulságok akár hasznosak is lehetnek a fejlődő országok számára. Biztos úr, igen, önnek teljesen igaza van. Szerintem a tapasztalataink nagyon sokat is segíthetnének, hiszen az átalakulása soha nem egyszerű. A reformok mindig nagyon fájdalmasak, de fontos látni azt, hogy a reformok jó eredményeket is hoztak. Az új tagállamok tapasztalataiból tanulságokat lehet levonni. De ahogyan az új tagállamok és egyre többet egyre inkább kiveszik részüket a fejlesztési politikából, annál jobb. Letországnak semmilyen koloniális múltja nincsen, tehát semmilyen kötődésünk nincsen ezekhez az országokhoz. Egyszerűen arról kell meggyőzni a polgárokat, az embereket, hogy a szegénység csökkentése, mindannyiunk számára fontos globális cél. Szerintem nagyon hasznos tapasztalatokat gyűjthetünk, illetve ezeket felhasználhatjuk, de nyilván nem lehet lemásolni a tapasztalatokat. A fejlődő országoknak más a hátterük, tehát nem lehet egy az egyben átvenni ezeket a tapasztalatokat, de az átalakulási folyamatnak egyes elemeit át lehet venni. Nincsen akkor kiegészítő kérdés. Most pedig akkor a KCDI-nak a harmadik fordulójához értünk el, 5 percünk van összesen erre. És az Európai Külpolitikai Szolgált, Szolgálat, illetve Külügyi Szolgálat ennek a témája. Newton Dannur öné a szó parancsoljon. Csak egy nagyon egyszerű kérdésem volna, biztos jelölt úr. Ön is biztosan már nagyon fáradt, de ön mit gondol, az elkövetkezendő öt évben mi romolhat el? Monsieur Berman. Well, what I, I, I would, would say... Én azt gondolom, hogy a legnagyobb kockázat a Kathy Ashton oldalán jelenik meg, ugyanis ő az, akinek létre kell hoznia ezt a külügyi szolgálatot, és meg kell nyerni a bizalmat a parlament, a tagállamok részéről, és a partnerek részéről az EU-n kívül. Ez egy nagyon nehéz, kényes feladat, úgyhogy nem lehet elkerülni a hibákat, mert e, e, itt azt gondolom, hogy e, ez a legnagyobb kockázattal járó feladat, ez a legnagyobb kihívás, és egyben a legnagyobb lehetőség is, úgyhogy a lehető legjobbakat kívánom Ketinek a munkájához. Berman úré a szó. Az Esten asszony meghallgatásán nem derült ki, hogy ki igazán felelős a DCI programok megvalósításáért. Pibák Én azt mondanám, hogy a politika alakítás az ma az, az én a programokért vagyok felelős általában, és nagyon konkrét felelősségem van az IDF esetében, Kerti pedig inkább a DCI-vel foglalkozik a politika részéről, de hát azt mondanám, hogy most fogjuk létrehozni ezt a külügyi szolgálatot, és meg kell találnunk a legjobb adminisztratív együttműködést a kettő között az én főigazgatóságaim és a többi között. Kesmen úr, köszönöm szépen, biztos jelölt úr, ugye itt hatalmi kérdésekről is van szó, néhány DZ esetében hogyan tudja biztosítani, hogy ne húzza rövidebbet a fejlesztés. Két kérdést hallgassunk meg. Amit Berman úr mondott, ehhez kapcsolódom, illetve az ön válaszához, hogy Ashton mondja, a DCI programokért felel elsődlegesen most már ideje lenne az EDF és a DCI közötti szétválasztást megszüntetni. A célok azonosak, az elvek ugyanis azonosak. Úgyhogy ezért harcolt, csak elvesztette ezt a küzdelmet, hogy ez megtörténjen. Nos, én nem tudok sem nyerni, sem veszíteni mint fejlesztési biztos, de azt hiszem, hogy a két oldalt egyszerre kell nézni. Hogyha mindenért én lennék felelős, akkor akkor mindenképpen ott kell, hogy legyen minden az én asztalomon. Manom meg kell tinek is. Úgyhogy akkor szükség van két adminisztrációra, hogy ugyanazokkal a kihívásokkal foglalkozunk? Nincs. Persze, hogy legyen country desk minden esetben, de a legfontosabb, hogy a felelősségünket megosszuk, és megnézzük, hogy hol lehet ez jobban, hatékonyabban megszervezni. Én a kollégium tagja vagyok szintén, de a programok azok Keti Estonnel együttműködésben születnek meg Geti Ashton és részt fog ebben venni. Ez egy kollektív munka, közös munkavégzés, és nem kell attól tartaniuk, hogy elvész a bába között ez a terület. Nem lesz így 2013-ban, amikor a pénzügyi tervről folyik majd a vita, akkor lesz két eszközünk, de nem biztos, hogy pénzünk is lesz. Ez az igazi harc, amelyet meg kell vívnunk, de itt a megosztottság, az nem gondolom, hogy mint veszély megjelenik. Ő, elnök asszony félbeszakítja a biztos urat. Azt kérdeztük öntől, a néppárt és a szociáldemokraták is aggódnak sok esetben. A kérdésem az, nem biztos, hogy most tud válaszolni rá, de gondoljon erre, hogyha kongresszusi tagok külföldre mennek, a követségek, az amerikai követség mindig támogatja, és ez a külügyi szolgálatnak is esetleg feladata lesz, hogy a parlamenti képviselőket segítsék az ottani látogatás, illetve munkavégzés során, és arra gondolom, hogy ezt tartsa a szem előtt, és hát majd esetleg más alkalommal válaszol rá. Öné a szó. Biztos jelölt úr. Persze, ez a fejlesztési politika mindenképpen erősebb lesz, hogyha kialakul a külszolgálat, a külügyi szolgálat, mert egy hangon fogunk szólni, ami pedig az együttműködési módozatokat illeti, arról majd még döntenünk kell. Ez egy feladat. Keti előkészíti mindezt, tavasszal, késő tavasszal meg lesz a javaslat, és azt gondolom, hogy akkor tudunk majd ezekre a kérdésekre választ adni. De mindenkit beleértve Barózó elnök urat, mindenkit mi nem fogunk itt kompromisszumokba belemenni. Értem én, hogy ez a változás mindenkiben kérdéseket vet fel, hogy vajon rosszabban mennek-e majd a dolgok. Nem, jobban és koherensebben fog mindez működni. És én ezért küzdök az elvekért, és az elv az az, hogy az Unió erősebb legyen, és ezt közösen fogjuk tudni elérni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az összes kollégának a feltett kérdéseket, és P. úrnak is a válaszokat. És ahogyan elmondtam a meghallgatás elején, most arra fél, fogom felkérni a kijelölt biztost, hogy egy végső expozéban mondja el maximum 5 percben a végkövetkeztetéseit. Elnök asszony és kedves parlamenti képviselők, konklúzióként csak annyit szeretnék mondani, hogy akinek nem volt ideje kérdéseket feltennie, az használja ki a lehetőséget arra, hogy most az anyanyelvemen szólhassak, úgyhogy mindenki tegye fel a fülhallgatóját. Szeretném megköszönni ezt a lehetőséget, hogy három órán keresztül az Európai Unió parlamentjének képviselőivel eszmecserét folytathattam. Ugyanakkor amennyiben megválasztanak és kijelöltnek, kijelölnek fejlesztési biztosnak, ez nagyon jó lehetőséget biztosít majd számomra a jövőbeli munkámhoz. Úgyhogy a mostani meghallgatást egyfajta tesztként fogom fel, és a jövő munkája szempontjából pedig üzemanyagnak tekintem. Úgyhogy köszönöm szépen a hozzászólásokat, mindegyik azt hiszem, hogy szolgálni fogja a jövő öt évben elvégzendő munkát. A következő öt év nagy lehetőségeket rejt magába, és óriási kihívásokat is egyben. Dél-Afrikában világkupát rendeznek, és aztán az olimpia is lehetőséget nyújt majd arra, hogy a fejlődő világ megmutassa magát a világ előtt. Azt hiszem, hogy a legnagyobb probléma talán az, hogy nem engedhetjük meg azt, hogy több száz millióan éhen halljanak, vagy éhezzenek, amikor mi éppen dúskálunk. A milléniumi fejlesztési célokat el kell érnünk, és ez az egyetlen lehetőség arra, hogy a szegénységet megszüntessük. Megértem azt is, hogy globális együttműködésre van szükség ahhoz, hogy elérjük ezeket a célokat, éppen úgy, ahogyan az éghajlatváltozás terén is ugyanilyen összefogásra van szükség. Az Európai Uniónak különleges szerep jut, ugyanis jelenleg az Európai Unió a világ összes fejlesztési támogatásának 60%-át adja, de tudjuk, hogy sokkal hatékonyabbak is lehetünk. Ehhez összefogottságra van szükség az Európai Parlament, az Európai Bizottság és a tagállamok között. 2005-ben megegyeztünk arról, hogy az Európai Unió konszenzust alakít ki a fejlesztés területén. Most öt évvel később azt hiszem, hogy tovább kell lépnünk. Fel kell használnunk azokat a lehetőségeket, amelyek uh, az, a Lisszaboni szerződésben rejlenek. Szeretnék mindenkit biztosítani arról, hogyha kijelölnek biztosnak, illetve megválasztanak biztosnak, akkor meg fogok mindent tenni annak érdekében, hogy ezeket a célokat megvalósítsam. Bizonyára kérdéses volt az, hogy az energiaügyi biztos, hogy, hogy most a fejlesztési tárcát kapja meg, ráadásul ez egy új tagállamból érkezett biztos, miért pont engem választottak. Nos, hát mindezek ellenére azt szeretném elmondani, hogy támogatni fognak engem a munkámban az Európai Bizottság professzionális szolgálatai, akik régóta foglalkoznak a fejlesztéspolitikával, és Lettországban is vannak nagyon is professzionális szervezetek, akár a civil szervezetek területén is. És ugyanakkor azt hiszem, hogy ebben a politikailag nagyon kényes területen segíteni fog engem az energiaügyi biztosi hátterem is. Mindenképpen a lehető legnagyobb tisztelettel fogok hozzáállni ehhez a munkához. Köszönöm szépen a lehetőséget! Avant de lever la séance, je rappelle au coordinateur qu'une réunion... Elnök, köszönöm szépen. Lesz majd uh, egy értékelése ennek a mai uh, ülésnek. Az ASP A, uh, A2 A2, G2 teremben lesz ez az ülés 8 órakor zárt ajtók mögött.